Uh, good afternoon, everybody. Uh, ladies and gentlemen, uh, this is the second part. Elkezdjük a meghallgatásunkat. Kérem a figyelmüket, kedves kollégák. Mielőtt megkezdjük a délutáni napirend taglalását, amely meghallgatás kereskedelem és élelmiszer biztonság címmel. Mielőtt tehát erre rátérnénk, tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy ellen a Haldorfo Romero utolsó napját tölti velünk, elhagy bennünket. Szerencsére jobb helyre kerül, a washingtoni kapcsolattartó irodába kerül, az Európai Kongresszusnál fenntartott Európai Parlamenti Kapcsolattartó Irodába fog dolgozni. Meg szeretném köszönni a munkáját, kemény, álhatatos, elkötelezett, szorgos és célra törő munkáját, és biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog minnyájunknak. Elena, köszönjük szépen! Good luck, you need it. Sok sikert, minden jót. Nos, mindezt elmondva, mindezt elmondva, miközben a pillanat mondhatatlan szomorúságra kényszerít bennünket, tehát elmondva a mondhatatlanságot, most már is a kereskedelem és élelmiszerbiztonság kérdése fele fordulunk. Nos, örülök, hogy kiváló <clears throat> szakértőnk elfogadták a meghívósunkat, illetve, hogy sikerült a naptárunkba beilleszteni a kereskedelem és élelmiszerbiztonság témájáról ezt a meghallgatást. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy négy nagyszerű első osztályú és kiváló előadó készült fel, Olivier de Schutter kezdi a előadások sorát. Több mint tíz éve barátom, már sokkal több mint tíz éve barátok vagyunk Oliviervel. Többször emberi jogi kérdésekben tartottunk közösen előadásokat. A Lőveni Egyetem jog, jogász professzora, illetve egy lengyel egyetemen is tanít. 2008 óta pedig az élelmiszerhez való jog speciális jelentéstevője, az ENSZ emberi jogi tanácsához rendelt szakértője. A világ különböző pontjain számos egyetemen tartott előadás, többek között az enyémen is. Köszönöm szépen, Olivier, hogy itt vagy körünkben. A második előadó, Jonathan Hepburn, majd J- Jamie Morrison és Ingo Peace lesznek az elődőink, de őket majd bemutatom akkor, amikor sorra kerülnek. Olivier de Schutter, lesz tehát az első előadó, aki az élelmiszer biztonság és a kereskedelem történeti trendjeiről és jelenlegi kihívásairól beszél. Köszönöm szépen! Úgy terveztük, hogy 10 perces előadásokat hallgatunk meg a bevezető expozékra, és természetesen utána pedig eszmét cserélhetünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy öröm, hogy itt lehetek, és megszólíthatom az Európai Parlament INTA tagjainak tagjait, INTA szakbizottságának tagjait, és köszönöm szépen, hogy eh, drága idejükből rászánják a figyelmet az, arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak. Az ENSZ eh, speciális raportőre vagyok 2008 óta, és azóta foglalkozom rendszeresen a kereskedelem és élelmiszerbiztonság kérdésével. Éppen ezért voltak éppen semmi más nem akarok tenni, mint a legfőbb észrevételeimet akarom megmutatni, és néhány javaslatot szeretnék megfogalmazni. Először is egy nyilvánvaló kijelentéssel szeretném kezdeni. Ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonság jelenségét megértsük, meg kell értenünk, hogy kik az áldozatai az élelmiszer bizonytalanságnak. Az élelmiszer biztonságra gyakran úgy gondoltak, mint a nem megfelelő, az élelmiszerhez való nem elegendő hozzáférés jelenségére, vagy pedig a nem megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés ellenségére. Ám a megfelelő termelés még nem biztos, hogy biztosítja, hogy mindenki mindig hozzáfér a megfelelő táplálékhoz. Sőt, ugyan a dolog, és ez egy igen konzervatív becslés, 860 millió ember éhes a világon. Nem azért, mert nem elegendő élelmiszerrel rendelkezésre, hanem azért, mert túl szegények ahhoz, hogy a maguk, vagy pedig a saját segítségük által előállított élelmiszert megvásárolják. Az éhség és az élelmiszer bizonytalanság érinti ezeket az embereket, és ezeknek az embereknek kétharmada, több mint kétharmada kis gazdálkodó, akik földterülettel kell rendelkeznek, és nem támogatta őket a kormányuk a múltban, hiszen a mezőgazdasági tervelésük saját ellátásra orientált, és éppen ezért a támogatásuk nagyon drága lenne, vagy pedig kis halászok, vagy indigéne, nem, nemzetségek tagjai, vagy állattartók, tehát a 860 millió emberből körülbelül 500 millió ember maga is élelmiszer előállító, élelmiszer termelő, részt vesz az élelmiszer termelésben. Miért érinti őket tehát az élelmiszerbiztonság hiánya? Azért, mert jövedelmük túl alacsony ahhoz, hogy családjukat élelmezzék. Ez pedig azzal függ össze, az elmúlt 30 év történetével függ össze. A 80-as és 90-es években a szegény országokat arra kényszerítették, hogy olyan tempóban nyissák meg a piacaikat, amelyre ma már tudjuk, hogy szélsőségesen gyors volt. Arra kényszerítették őket, hogy kifizessék el a külföldi adósságaikat, legalábbis törleszék azt, és makrogazdasági stabilizációs programokat indítsanak útjukra, amely az export termékekre koncentrál, amelynek okán export termékekre koncentráltak, és megnyitották az importárok előtt a piacaikat. Rá, ráadásul pedig olyan növényeket ültettek, amelyekből gyorsan um, külkereskedelmi bevételt uh, szerezhettek. Strukturális átalakulási programokon mentek át ezek az országok, és mindennek komoly következményei voltak. Melyek voltak ezek? Egyrészt a kormányok az export vezérelt mezőgazdaságot támogatták, és nem azt a mezőgazdasági tevékenységet, amelyet a kis léptékben termelő kis gazdálkodók állítottak elő. Tehát a legtöbb, legalacsonyabban fejlett ország a gyapot, gumi, kávé, kakaó, dohány termékekre koncentrált, és nem koncentráltak arra, hogy a a termelés, vagy pedig a helyi táplálék láncban fontos szerepet játszó termékeket állítsák elő. Az vezérelt mezőgazdaság és a kisléptékű gazdálkodás, a családi gazdálkodás versenyhelyzete eltorzult akik egyébként a hitelekért, a támogatásért, a politikai befolyásért, és persze a víz és termőterületért versengtek egymással, itt a kis gazdaságok hátrányba kerültek. A, a élelmiszer eh, termelésnek 15-16%-a eh, átlép határokat, 25%-a szójának, 7%-a a rizsnek, 7% eh, a gabonának, de 15% az összmezőgazdaságnak, és ez a mezőgazdaság határozta meg, bár csak 15 százalék, hogy a kormányok mely termelőt, mely ágazatot támogatják. És minden szakpolitikai döntés egyre inkább arra koncentrált, hogy növeljék az exportokat, és nem arra, hogy a kisléptékben termelőket támogassák például az infrastruktúra fejlesztés területén, a támogatások odaítélésének és kialakításának rendszerében, vagy a kereskedelmi politika alakulásában. A kormányok kulcs célkitűzése az volt, hogy a exportokat támogassák, és nem az, hogy a kis gazdákat támogassák. Az eredménye az volt, hogy az vidéki térségek elszegényedtek, hatalmas áramlás indult el a városok fele, megnőtt a szlamok, hatalmas szlamok jöttek létre, és a szegénység ciklusa, ördögi ciklusa vette kezdetét, mégpedig úgy, hogy a kormányok még jobban csökkentették az importvámaikat, azért, hogy a városi szlámokban lakó lakosságot élelmiszernek tudják, és egyre inkább az élelmiszerimportoktól kezdtek függeni. Ezen politikák második eredménye pedig a növekedő élelmiszerfüggőség volt. 1992 és 2008 között a legalacsonyabban fejlett országok élelmiszeri, élelmiszer számlája 4-500 százaléka nőtt, 4-5-szörösére nőtt. Egyrészt ez a demográfiai növekedés okán történt így, tehát többet kellett importálniuk, de annak is, azzal is magyarázható, hogy nem fektettek be ezek az országok a helyi ellátásba, hanem azt gondolták, hogy olcsó élelmiszert lehet kapni a világpiacon, és azt mondták nekik, hogy számíthatok azzal, hogy strukturálisan csökkenni fognak az élelmiszeripari árak a nemzetközi piacokon. 2008-ban, amikor kitört az élelmiszerválság, ezek az országok vára, ezeket váratlanul ért, érte ez a jelenség, és kiderült, hogy 30-35%-át az élelmiszerüknek importálni kell, és egyszerre csak rájöttek, hogy képtelenek az élelmiszer és importokat finanszírozni. A 80-as és 90 évek történetének harmadik következménye az volt, hogy egyre nagyobb volt az együttműködés az élelmiszeripari területen, és egyre távolabb került a önellátó vagy a kisközösséget ellátó mezőgazdaság a mezőgazdaság másik világától, amelyet nagy agrifood cégek határoznak meg, akik kult szerepet játszanak az egyre inkább globalizált élelmiszeripari láncban. Ez tehát a jelenség, ez a történelem, amelyet látunk, és ennek az öröksége alatt nyög a világ. Mit kell tehát tenni? Egy ilyen jelenség és egy ilyen egyensúlytalanság fényében, akkor tehát, hogyha az élelmiszer termelők és a mezőgazdasági világok ilyen módon különböznek. Először is úgy gondolom, hogy Támogatnunk kell azt, amit a fejlődő országok megpróbálnak most tenni, jelesül, hogy regionális és helyi élelmiszer piacokat támogassanak. Sokkal jobban, mint a múltban. A múltban túlzottan sokat fektettünk be, ruháztunk be, ruháztak ők be a exportvezérelt mezőgazdaságba, és nem figyeltek arra, hogy a helyi élelmiszertermelőket a helyi piacokkal kapcsolják össze. Azaz, a mi dolgunk az, hogy támogassuk, fejlesszük az infrastruktúrát, segítsünk az infrastruktúra fejlődésében, segítsünk a e, árak informálás, árinformáció továbbadásában, és ezzel így szövetségek, szövetkezetek jöhetnek létre helyi szinten, és segítsünk abban, hogy versenyképesek legyenek egy sor feltételnek kell teljesülnie ezen nem, ne, helyi pi, élelmiszeripari élelmiszer piacoknak, hogy működjenek, de az a lényeg, hogy kellő támogatást kell adni a, ezen helyi piacoknak másodszorban. Biztosítanunk kell, hogy a nemzetközi kereskedelem fejl, fejlődése során az élelmiszerek területén a kis gazdálkodók érdekeit ne áldozzuk fel valamilyen fajta elméleti cél oltárán, a verseny, versenyelőny oltárán. A kereskedelem liberalizáció hátrányos helyzetbe hozta a kisgazdálkodókat, egyrészt mert sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a nagy kereskedők, hogy nyerjenek az export piacoktól, hiszen nem tudnak megfelelni a nemzetközi normáknak, eleve kis mennyiséget állítanak elő, ezzel nagyon nehéz nagy piacokon versenyképesnek lenni. Ráadásul pedig a szállítási költségek is nagyon fontosak. Azaz, a kisgazdák semmilyen módon nem húztak előnyt, nem, kap, nem volt előnyös számukra a kereskedelem liberalizációja, viszont negatív kihatása volt ennek a liberalizációnak az ő piacukra, mert súlyosan támogatták a mezőgazdasági termékeket, terményeket, ez dömpingárakhoz vezetett, és még inkább ellehetetlenítette a helyi termelőket, mi több gyakran fel kellett, hogy adják a termelést. Második ajánlásom tehát az, hogy alakítsuk ki újra a nemzetközi kereskedelmét az élelmiszereknek, úgy, hogy a kis termelők szegénységét sikerüljön ezzel csökkenteni, és megakadályozzuk, hogy ne nőjön tovább a különbség, az egyensúlytalanság a nagy vállalkozások és a kis gazdaságok között. Van egy harmadik ajánlásom is, amely a másodikkal is összefügg, jelesül. Mielőtt jövő, a jövő kereskedelmi megállapodásait megkötjük, szigorúan és szisztematikusan vizsgáljuk meg az élelmiszerhez való jog elvének kihatását. Egy sor ülésen beszéltünk már arról, hogy milyen módszertannal lehet a legjobban az emberi jogi hatás tanul hatásokat felmérni. A, november, a 2010. november 25-i állásfoglalásával az Európai Parlament az emberi jogok és a szociális és nemzetközi normákról hozott állásfoglalásában azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy szisztematikusan emberi jogi impact assessmenteket, hatástanulmányokat is készítsenek, mielőtt bármilyen kereskedelmi megállapodás kötne az Európai Unió. Az a tisztességért, hogy az illetékes tanácsülésen a Human Rights Impact Assessment-ekről iránymutató elveket mondhattam el, és egy lépésről lépésre való módszertant tártam fel elő, amely például a parlament szakbizottságainak is lehetővé teszi, hogy felméri, hogy milyen emberi jogi kihatásokkal jár majd a kereskedelmi megállapodás. Már amikor ez már körvonalazódott. Elnök úr, ennyit akartam dióhelyben mondani következtetéseimről. Az egyensúlytalanságok történelmi okoknál fogva nőnek, és nő a vidéki szegénység is, mégpedig azért, és ezért, azért, mert ez az élelmiszerkereskedelem nem veszi figyelembe a szegénység csökkentésének széljét. A megoldások három jellegűek. A regionális és helyi piacokat ki kell alakítani és támogatni kell, biztosítani kell, hogy a nemzetközi kereskedelem a helyi piacok és a kistermelők sajátosságait is figyelembe vegyék, harmadrészt pedig az emberi jogi hatástanulmányokat minden jövendőbeli kereskedelmi megállapodás kapcsán meg el kell végezni. Köszönöm szépen. Introduction. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr a bevezető előadását. Természetesen kérdésekre válaszolva lesz még lehetősége előadónknak, hogy a témákat mélyrehatóbban és körüljárja. A következő előadónk Jonathan Hebben, ő mezőgazdasági programigazgató, a Kereskedelem és fenntartható Fejlődés Nemzetközi Központjában, az ICTSD-ben. Ő megvizsgálja, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni, és politikai koherenciákat kell alkalmazni az adott témában. Előadunk, hol van, itt van a teremben, mindjárt helyet foglal és megtartja az előadását. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, Nagyon szépen köszönöm előadó, köszönöm, és valóban előkészítette nagyszerűen az én mondandómat, és egy történelmi alapvetéssel, háttér információval a kereskedelem és az élelmiszerbiztonság kérdés az elmúlt három évtizedben. Aki nem ismerné, kereskedelem és fenntartható fejlődés nemzetközi központja, NGO vagyunk. 97-ben Gentben hoztak minket létre, fenntartható fejlődés, kereskedelmi szabályok, a kérdések. Én a kereskedelemről és az élelmiszer biztonságról politikai koherencia témájából szeretnék szólni. Emberi jogról van szó a nemzetközi ö, emberjogi ö, nyilatkozatban és szerepel, szociális, kulturális kérdés, politikai célkitűzés, és célokat tűznek ki a kormányok. 96-ban a világélelmiszer csúcs célja volt, és az MDG egyben is szerepelt. Egy lépés lehet arra, hogy progresszívan elérjük e célt, és a kormányok koordinálják ezt a kérdést. És természetesen ma is erről szeretnénk beszélni. Az FAO ö, meghatározta 96-ban azt, hogy élelmiszerbiztonságról akkor beszélünk, amikor mindenki minden időben fizikálisan, társadalmilag, gazdaságilag hozzáférhet elég biztonságos tápláló élelmiszerhez, aktív, egészséges életmódot folytatva. Ahogyan elmondta az előttem szóló, itt nem arról van szó, hogy ne lenne elég élelmiszer, amely tisztán hozzáférhetőne lenne a világ szinten, agregált szinten, hanem milyen módon lehet hozzáférni, és a szegénység prevalenciája és szerepe hogyan befolyásolja azt, hogy az emberek hozzáférhetnek-e a szükséges élelmiszerhez a kereskedelem különböző csoportokat különböző módon sújt, gondolom ez magától értetődik, de sokszor elfelejtjük a vita során, hogy a kereskedelmi politika képes-e javító jelleggel az élelmiszer biztonság terén fellépni, és különösen az a tény, hogy sokszor a gazdák és a fogyasztók ne, valahol e, e, akár városokban e, vagy vidéken élnek el. Az új kihívásokról szeretnék beszélni, amelyek az elmúlt években a világpiacon fel, felmerültek. Igen, volatilisek, igen, változóak az árak, és ez még az elkövetkező időszakban egyes termékek esetében így lesz, látjuk. Az etanol például ilyen termék, később beszélünk még erről, és a szegény fogyasztó fogyasztók a nettó importőr országokban a leginkább kitettek ennek a forgatókönyvnek, hiszen az import dálás ára egyre magasabb, és látjuk, hogy itt a számadatok a 90-es évekre visszamenőleg hogyan alakulnak. Különböző okok miatt ö, ö, ennyire változó az élelmiszer áravilág piacon. Ö, a termelés, előállítás például kulcsországokban igen fontos tényező, de számos politika, kereskedelmi politika is ezt elmélyítette ezen trendeket és az ellátási dinamikát például a bioüzemanyagok állami támogatása is egy olyan lépés volt, amely aztán az USA-ban ugye a kukoricár felnyomásához vezetett, és az energia árak nyomása alá került. Ez más kereskedelmi politikák, pedig kormányok bevezettek olyan politikák, hogy a hiányosságokat próbálják ezzel javítani, vagy meg változtatni, kielégíteni az a nyersanyagok szintjén, az export korlátozások, mint egy kis hegy mutatják be, hogy egy adott termék a rizs esetében hogyan alakította az áratokat. Voltak, akik ex- tiltást, korlátozást alkalmaztak, és így még inkább elmélyítették a különböző hiányosságokat az élelmiszer exportáló országokban. Az ár tehát igen változó, igen eltérő, és a klímaváltozás is még külön hatással jár, hiszen a különböző időjárási változásoknak is igen kitett ez a szektor. Látjuk is, hogy már a következő részről szeretnék beszélni, hogy a kereskedelmi politika végül is mire képes a különböző gazdaságok termékeny, termelékenységének javításában. Nos, a, mit érnek el a gazdák egyes területeken, a világ egyes fejlődő országaiban nem mindenütt, de ott különösen, ahol az élelmiszerbiztonság különös kihívást jelent. Miért fontos ez az élelmiszerbiztonság szempontjából? Két oka van ennek. Először is a kisebb gazdáknak szükségük van a termelékenységük javítására, hogyha bevételeiket akarják fokozni, másrészt pedig képesek az egyre inkább növekvő városi területek igényeit kielégíteni ezzel. Egyes országok gyorsan kiterjesztették a gazdaságok, a gazdáknak nyújtott támogatások rendszerét, ilyen ország Kína. Így próbálja az űr helyzetet valahol megváltoztatni a vidéki és a városi régiók között. A támogatást persze a VTO felé úgymond zöld doboz támogatásként, azaz csak minimális kereskedelmi torzulást okozó támogatásként nevesítik. Milyen országok azok, amelyek nem tudnak Kína vagy India módjára elkölteni ilyen támogatások formájában összegeket a legkevésbé fejlett országokról van szó. Vizsgáljuk meg, mi történik az ilyen támogatások, agrártámogatásoknál. Igen, erőteljesen visszaesőben vannak az elmúlt két-három évtizedben különösen látszik ezen ábrán a visszaesés, a vörös vonal az, ahol a támogatás, agrártámogatás visszaesését látják, látjuk, számos ország már a termelékenységet, a gazdákat nem tudja támogatni ilyen segítségnyújtással, ilyen támogatással. Ugyanakkor, hogyha a politikai koherenciáról beszélünk, akkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az OECD országokban mi történik. Ez valami olyasmi, amit valóban a hatás gazdákra való hatás szempontjából fontos megvizsgálni, hogy az OECD országok támogatási rendszere és az esetleges torzulások hogyan alakulnak. Évente 250 milliárd USA dollár dollárról van szó, OECD országokban a gazdáknak nyújtott támogatás szintjén. Mit tehetünk mindennek ismeretében? Azt javasolnám, hogy különböző úton, módon tudjuk a kormányokat, a koordinációt is fokozni ezen egymással összefüggő területeken. Lehet a koordinációt a nemzetközi szinten fokozni, javasolnám, hogy látjuk, hogy javult a helyzet az elmúlt néhány évben az ENSZ egy magas szintű task force-ot hozott létre, munkacsoport, kormányközi ügynökségek is üdvözletetnek, újra életet lehelve a CFS-be, a G20 is, nemzetközi ügynökségek is jelentéseket tettek a G20-ak felé. De talán van még szükség további politikai koherenciára a belső helyi szinten, fejlesztés szintjén, kereskedelem, bel, ö, belső kereskedelem szintjén, mind a fejlett és a mind a fejlődő országáknál. Másik téma a, pedig a jövőbeli ö, ö, baléi ö, konferencia decemberben a 9. konferencia, ott biztosítható, hogy az élelmiszerbiztonságot a kereskedelmi szín, szakpolitikák és támogassák. A minisztereknek mindenképpen azt kell keresni az utat, hogy hogyan lehet legalább valamilyen vita szintjén megnyitni az utat az MC9-nek hála, hogy az élelmiszer biztonságot három szinten segítsük, az úgynevezett kis csomagban, amely egy potenciális hozadéka lehet majd a bali találkozónak, aztán még a meg nem oldott dohai agenda kérdésén keresztül az élelmiszerbiztonságot keresve valamint az új kereskedelmi politikai környezeten keresztül olyan ár mm, szenáriókon keresztül, amelyekről beszéltem. Vajon ez valóban helyén való? Túl kell-e a kereskedelmi rendszeren tekintenünk? Igen, valóban, ha biztosítani akarjuk, hogy az átfogó ö, ö, piac az valóban környezeti ö, javakat is ö, megfelelően szolgáltat, akkor javítanunk kell a fejlődő országokban a gazdaságok és a gazdák jövedelmezőségét, és, és egyre inkább a legseg, legsegítségre szorulóbb személyeket tudjuk a fejlődő országokban is támogatni, keret az ILO szintjén és a szociális védelem területén járja körül a kérdést célzott fogyasztói támogatásoknak hála is így segítve az embereket, ezzel lehetővé téve az előrelépést. Köszönöm szépen, ne habozzanak, kérem, forduljanak hozzám ezen elérhetőségeken, vagy most is kérdéseken keresztül örömmel válaszolok majd. Köszöni Vital Moreira úr, 11 percben nagyszerűen hallottuk az előadást, következő előadónk Jamie Morrison úr, vezető közgazdász, kereskedelem és piacok osztályán, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetében, az FAO-ban dolgozik. Ő fogja elemezni az árvolatilitást keleti és dél-afrikai kérdésekkel. Üdvözlöm őt, és megadom neki a szót. Um, Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy ön is jelezte, én Dél-Kelet-Afrikával szeretnék foglalkozni, és itt, amit hallottunk az első előadótól a regionális piacokon, hogy mi történik, különösen ott, ahol nagyon sérülékenyek a kis farmerek. Én most azzal a dilemmával foglalkoznék, amivel szembesülnek a kormányok ezen a területen. Először is kisebb kockázatokat szeretnének, ugyanakkor megengedhető, képviselhető árakat, és elősegítik ugyanakkor a befektetéseket a helyi piac fejlődésébe. Ezek nagyon gyakran egymással konfliktusban álló célok a, különösen az alapélelmiszerek vonatkozásában a helyzet nagyon ö, rossz, nagyon-nagyon nagy az árak volatilitása, és különösen ö, dél és ö, Afrikának ezen a területén, kelet és dél-afrika területén nagyon függ mindez a piac méretétől, és a helyi termelők számára a saját mezőgazdaságukba való befektetés nagyon nehéz, és éppen ezért nagyon nehéz növelni a termelést. A másik pedig az, hogy mennyire volatilisek az árak a globális piacokon, ez nagyon komoly hatással van az import finanszírozására. És hát javítani kell az ellátást, az elérhetőséget és az időbeniséget illetően, és nagyon sok területen ugyanis az, hogy megfelelő időben, megfelelő helyen legyen meg az élelmiszer, ezen még nagyon sokat lehet javítani a helyzet, az az, hogy a nemzetközi kereskedelem nagyon komoly érveket tud felsorakoztatni, de azért mégiscsak nagyon limitált, a kelet és dél-Afrika térségében, és hát a kormányzat természetesen nagyon sérülékeny és nagyon nehezen tudja előrelátni a, a helyzetet, hogyan tudja raktározni az alapvető élelmiszereket, a nemzetközi kereskedelmi partnerek hogyan fognak fellépni, hogyan engedélyezik vagy nem az exportot és ezt pontosan látniuk kell, tehát valóban lehet-e bizalmuk, ahogy a nemzetközi piac el fogja látni az ő helyi piacok szükségleteit, hogy most ha saját országokban is hiány van, akkor vajon a regionális piac tud biztosítani nekik ellátást, illetve tudja a hiányt pótolni. Aztán vajon képesek-e a változásokat befolyásolni, vagy legalábbis valamiféle módon kompenzálni határon átnyúló megoldásokkal. Hát ezek komoly dilemmák, amelyek az ottani kormányok szembesülnek. Na most mit lehet tenni? Nagyon komoly politikai beavatkozásra van szükség az alapvető élelmiszer piacon, piaci intervencióra, és hát látok, hogy vannak vám akadályok Dél- és Kelet-Afrikában, ezek nem túlságosan nagyok, különösen a Vámunióban nem, úgyhogy a nem vám jellegű akadályok kezdenek el növekedni és egyre meghatározóbbak. A legfontosabb törekvés az kell, hogy legyen, hogy milyen mértékű és milyen méretű, milyen szintű, természetű a piaci intervenció, az exporttiltás, az importrestrikció, a különböző importvámok bevezetése azután, a különböző eredetszabályozások. Ezek mind-mind behatással, hatással lehetnek erre, vagy az árak stabilizációja, stratégiai tartalékok képzése, megfelelően biztosítani az árképzést a helyi piacon. Ezek az eszközök nem rosszak, sok esetben mondhatják persze, hogy ezek nem mindig a megfelelő eszközök, de ezek sok esetben segíthetnek a helyi piacokon, elősegíthetik a helyi piacok fejlődését, például az árakkal, a beszerzési szinten, vagy az ellátás volumenét illetően. Nagyon sok esetben a helyi termelést a kormányok vásárolják fel, jelezvén, hogy be tudnak avatkozni a helyi piacon. Ez a politika, ez a fajta bizonytalanság, amit az adhok politika alakít ki, ez akadályozza a befektetést, a piac fejlődésének elősegítését, ami természetesen komolyabb régióbeli kereskedelmet tudna biztosítani. Ez a magánszektort is visszafogja, nem hajlandó befektetni, és a piaci eszközök sem érvényesülnek teljes mértékben. Nagyon sok kockázatkezelő intézet, intézmény lehetne, amely, amely csökkenthetné a kockázatokat növelhetné, a biztonságot, a piacinformációs rendszerek, a raktározási rendszerek, az árak cseréje, de ezek nincsenek jelen, és így a bizonytalanság nagyon nagy. Fontos lenne határon átnyúló szerződések kötése. Azután, de hát ehhez az kell, hogy két partner kész legyen az ilyen kereskedelemre de mivel ez adhok módon történik, az export tilalom, vagy bármi más, ez nagyon gyakran nem teszi lehetővé a megfelelő intézkedéseket határon átnyúló jelleggel. Ez nagyon nehéz a magánszektor számára, hogy a határon átnyúló kereskedelembe bekapcsolódjon. És nem tudnak megfelelően befektetni például a raktározási lehetőségekbe, és ott például a felesleg elhelyezhető lenne. Ugye nem csak a határon átnyúló, hanem az időn átnyúló megoldásokat is elő kellene segíteni. Így tehát nagyon magasak az árak, nagyon korlátozott az értéklánc fejlődése, és hiányzik a lehetőség a regionális kereskedelemben ahhoz, hogy megfelelő irányba fejlődjön és fejlesz-e a régiót. Na most mi próbálunk segíteni a kormányoknak, akik ezzel a dilemmával szembesülnek. Először is az, hogy meg kell nézni, hogy igenis elmozdulásra van szüksége a jelenlegi adhok alapú döntésektől amikor hirtelen reakció történik a válságra, egy szabályokon alapuló rendszer irányába, és ugye a kormányoknak ugye liberalizálniuk kell a kereskedelem politikát. Ezek megfelelőek sok kontextusban, azonban ahogyan ezeket alkalmazzák ezeken a régió, ezekben a régiókban, ez nem hozza meg az eredményt ezek a piacok, ahogyan hallottuk már a korábbi hozzászólásokból is, sérülékenyek, ezek ki vannak téve külső sok hatásoknak. És bizonyos ö, eszközökre szükség van ahhoz, hogy meg lehessen határozni a prioritásokat, hogy mire van szükség a piac fejlesztéséhez. Tehát itt egy olyan helyzetre van szükség, hogy bizony bele kell avatkozni a, a piacba, és ehhez ezt, ezt látni kell például Zambiában, ahol hosszú ideig nem volt piaci intervenció, és amikor egyre nehezedett a helyzet politikailag, akkor ismételten megpróbálkoztak ezzel tehát itt gyorsan kell reagálni, és az adhok jellegtől át kell térni a törvényeken, szabályokon alapuló megoldásokra. Kelet és Dél-Afrikában természetesen mi jártunk a, a térségben, és megnéztük, hogy alakul a alapvető élelmiszerek kereskedelme a kormányok bizalma a magánszektor iránt sem megfelelő, és hát sok esetben nehéz az árakat megfelelő szinten tartani. A magánszektortól befektetéseket várnának, de az az hoc megközelítése a kormányoknak ezt nem teszi lehetővé. Tehát mindenképpen bizalomra lenne szükség, egy evidencia alapú koordinált párbeszédre, a monitoringot is elő kell segíteni, a politika figyelemmel kísérését, megvalósítását, a hatás vizsgálatát. Vannak olyan helyzetek, ahol nem valósul meg az, amire szükség lenne, nem fejeződik be a megfelelő jogszabály, jogszabály alkotási folyamat. Nagyon nehéz kiépíteni a bizalmat. Figyelembe kell venni az érdekelteket, az érintetteket, a stakeholdereket minden szinten a döntéshozatalban, és itt nem csak rövid távú biztonsági célokat kell kielégíteni, hanem biztosítani kell, hogy megfelelő, elérhető élelmiszer álljon rendelkezésre, ugyanakkor ne olyan mértékben, hogy ez megakadályozza a piacokba való befektetést. Végül pedig mindezt össze kell kapcsolni a multilaterális szinttel. Eddig ugye arról beszéltem főleg, hogy mely országok mit tehetnek ebben a régióban, és hogyan tudják a státuszkvót megváltoztatni, egy más helyzeté alakítani. Multilaterális szinten azt kell biztosítani, hogy kereskedelmi egyezmények szülessenek, elő kell segíteni a nagyobb nyitottságot, és biztosítani kell a rugalmasságot, mindezekkel párosítva megállapodásokra van szükség, külső közös vámokra például, ehhez egyezmények kellenek megfelelő záradékokkal, bizonyos fenyegetések ellen, például az importtal kapcsolatosan az import túlságosan erős importtal kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen segíteni kell ezeknek az országoknak abban, hogy éljenek a, azzal a lehetőséggel, hogy több lehetőségük van, és ezek a lehetőségek a regionális kereskedelemben rejlenek. És akkor ez a, az Aid for Trade elv is nagyon fontos, tehát azért kell segíteni, hogy tudjanak kereskedni, és e, nem csak exportra kell gondolni a, a kereskedelmi vitában. Ez egy multilaterális aréna, vagy multilaterális terület. Olyan rendszerekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a kormányok számára, hogy megfelelően menedzseljék az importot is, tehát a hangsúlyt az nem az Aid for Trade-re, hanem a, az import irányítására kell helyezni, és a különböző védőintézkedések érvényesítését, anélkül, hogy fenyegetnénk ezeket, vagy fenyegetésnek lennének kitéve ezek a rendkívül sérülékeny regionális piacok. Uh, thank you. Nagyon szépen köszönöm, és most pedig meghallgatjuk az utolsó előadónkat, Ingo Pies urat. Martin Luther University in Halle in Germany. Halle Wittenbergből érkezett az előadónk, és ő pedig a pénzügyi spekulációkról fog beszélni a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatosan. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, ähm, unsere Vorstellung. Köszönöm szépen, hogy itt bemutathatom a kutatási eredményeinket. Két társzerzőm föntül, ezért használom a királyi többest, és az elnök elmondta, hogy két intézmény kutatási eredményeit mutatom be. Egyrészt a gazdaság etika tanszékét a Halle-Wittenbergi Egyetemen, valamint a Hallei Közép-Kelet-Európai Agrárfejlesztési Kutatóintézet vett részt a kutatásban. Az élelmiszer biztonság kérdésével foglalkoztunk, különösen ezen a kérdések felvetésével, hiszen 2008 és utána 2010-11-ben jelentősen nőttek az élelmiszerárak. Ezek az élelmiszerár emelkedések lázadásokkal függt, kap, jártak együtt az globus különböző pontján, amelyek a politika napirendjére is kényszerítették ezt a kérdést. Az előttem szólók jelezték már, hogy korábban éveken keresztül csökkent az agrár eh, nyersanyagok ára, és sokokat meglepett, hogy 2008-ban, majd 2011-ben ez a tendencia drámai módon megfordult. És nagyon sokakat ez egzisztenciális nehézségbe taszított. Mit akarok most tenni? Bemutatom önöknek eh, három lépésben a kutatási eredményeinket. Egyrészt meg szeretném mutatni, hogy reál gazdasági okai voltak ennek az árrobbanásnak másodszorban, és ez pedig kutatásunk specifikus fókusza volt, meg szeretném mutatni, hogy az agrárpiacok financializációjának milyen kihatása volt a krízisre, a szakirodalomban, és ráadásul a nagy nyilvánosban különböző vélekedések vannak erről, erről téziseket fogok bemutatni, azután pedig egy-két politikai következtetést is beszeretnék mutatni, mely a kutatásunkból ered. Kezdem a reál gazdasági problémával. Az agrárközgazdászok egy sor okot találnak, amelyel a 2008, illetve 2011-es árrobbanást megmagyarázzák. Egyrészt hosszú távú trend volt az, hogy növekedett az élelmiszer iránti kereslet. Ez azzal magyarázható, hogy sok országban nőnek a jövedelmek, növekszik a gazdaság, és a növekvő jövedelemmel a táplálkozási min mintázatok is megváltoznak. Az emberek több tejet isznak, több joghurtot esznek, több húst esznek, tehát a, valamilyen módon az állattartással összefüggő termékeket esznek, és ez az agrár nyersanyagok, főleg a takarmánya iránti keresletet aránytalanul növeli. Ez az egyik strukturális tényező. A második, hogy különösen az USA-ban, de főleg az Európai Unióban is a krízis előtt, a 2008-as krízis előtt kezdetét vette a bioenergia támogatása, a bioenergia, bionövények. Ez pedig a benzintartály vagy tányér problematikához vezet, hiszen az élelmiszertermelésből sok területet kivonnak, és ezt um, energianövények termelésére használják. A harmadik tényező pedig az, hogy a kínálat nem tudta lekövetni éveken keresztül a keresletet, ez pedig oda vezetett, hogy sok agrár nyersanyag raktárállománya csökkent. És ebben a helyzetben azután a 2007-ben és 2010-ben ráadásul még sok helyütt rossz időjárásra visszavezethető alacsony hozamokat könyveltek el, és e tényezők összefüggése váltotta ki a krízist. Egyetlen tényező se lett volna túlzottan aggályos, hanem az a tény, hogy ezek a tényezők egyszerre léptek föl, határozzák meg a krízis drámai voltát. Különösen a raktárállományok lassan csökken, lassú csökkenése oda vezetett, hogy a időjárás által befolyásolt rosszabb termés átlag drámaian befolyásolt az árakat. Hogyha a raktárállományok tele lettek volna, akkor ez nem történt volna meg. Ennyit tehát a krízis okairól, bennünk ma különösen a negyedik pont ér- érdekel, hiszen a kiváltott krízist még politikai intézkedések fokoztak. Politikai intézkedések, amelyeket ilyen módon nem lett volna szabad meghozni sok exportország, ugyanis az export tilalommal, explicit export tilalommal válaszoltak a krízisre, hát itt a politika tényleg csődöt mondott. Azért, hogy ne exportálják az árukat. Erre az importországok reagáltak, és importtámogató intézkedések vezettek be, felvásárlási programokat vezettek be, kibővítettek, a mennyiségeket bővítették, a vámokat csökkentették, és így akartak válaszolni, adni a kereset csök, a, a kínálat csökkentésre egy kereslet növeléssel. És ez értelemszerűen még egyszer növelte az árakat, mert a kínálat csökkentés is már növelte egyszer. Tehát a politika mind a keresleti, mind a kínálati oldalon rosszul szerepelt és hozzájárult ahhoz, hogy ilyen robbanásszerűen nőttek az árak. Ennyit tehát a reál gazdasági magyarázatokról. A nyilvánosság körön belül ugyanakkor egy másik magyarázat nyert ö, vált népszerűvé. Sokan úgy tapaszt gondolták, hogy az agrár nyersanyag piac financializációja volna az oka a válságnak. Megvizsgáltuk a szakirodalmat, az adatokat, és értékeltük, és a következő eredményre jutunk. Arra a kérdés, azt a kérdést tett, tettük fel, illetve tette fel a szakirodalom, hogy a, ter, a határidős piacokon zajló spekuláció vezetette oda, hogy növe, növekedette a termények, termékek árt. A második kérdésünk az volt, ez volt az első kérdés, a második kérdésünk az volt, hogy az úgynevezett befektetési alapok piacra lépése és az ő határidős akcióik oda vezettek-e, hogy az árak volatilitása nőtt. Nos, az empirikus kutatások jelentős többség azt mondja, hogy nem, nem történt meg. Jelentős a diskrepancia tehát a szakirodalom felismerései között és a közbeszédben megjelenő vélekedések között. Most akkor rátérek az egyes szakpolitikai ajánlásainkra. Az első ajánlásunk azt mondja, biztosítani kell, kell, hogy a határidős piacaink jól működjenek, mi több, hogyha lehetőségünk van arra, egy keretet kell szabni a határidős piacoknak, hogy még jobban működjenek, mint ma. Második intézkedés. Kísérletet kell tenni arra, hogy a növekvő keresletet keresletre a fejlődő országokban úgy reagáljunk, hogy a kínálat erre reagálni tudjon, és ennek a biztosítás az, hogy a, a termelékenységi faktort növeljük. Tehát, hogyha a kínálatot szociálisan és környezeti szempontból mond, fenntartható módszerekkel akarjuk támogatni, akkor nincs más megoldás, mint a kutatás-fejlesztés, tehát a know-how. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy mind a magán, mind a köz kéze több pénzt áramoltat a kutatásfejlesztésbe, a mezőgazdaságú kutatásfejlesztésbe. Harmadik lépés az Európai Unióban azon kell gondolkoznunk, hogy az világméretű méretű éjség területén helyes stratégiája az ugarosítás. És azon is gondolkoznunk kell, hogy egy feszült élelmiszer ellátási helyzetben helyes lépése a bioenergia támogatása. A negyedik ajánlásunk valószínűleg önöket különösen érdekli. Arról van szó, hogy a WTO-n belül, a WTO tárgyalások során biztosítani kell, hogy az államok a maguk állította politikai csapdából kiszabaduljanak. Hogyha valahol tehát nagy szükség van a multilaterális megállapodásokra, akkor pont itt. Hiszen mi történt? Mind az exportországok körében, mind az importországok körében kísérletet tettek arra a Begedai Neighbor policy -ra. Ez egy ó, ez egy csábító szirén hang, hogy egy állam megtegyen egy intézkedést, amely csak addig előnyös számára, amíg a szomszédja meg nem teszi. Tehát mindenki úgy viselkedik, ahogyan a szomszédjától várja ezt el. És az eredmény pedig az, hogy kollektíven mindenki megkárosítja magát. Tehát a politika itt is csődöt vallott. Ötödik lépés. A fejlődő országokban azon is gondolkoznunk kell, hogy az agrár gazdálkodók kockázatmenedzsmentjét javítsuk, és arra kell ösztönöznünk a feleket, hogy szociális biztonsági rendszereket is bevezessenek. Egy pici időm van, éppen ezért még két kiegészítő megjegyzést tennék, hiszen gazdaság etika a szakom, a szakterületem. Az első az. A legtöbb ember a nyilvánosságon belül nehezen tudja megkülönböztetni, hogy mi a krízis oka, hogy a piac mondott te csődöt, vagy pedig a politika mondott te csődöt. Gyakran úgy áll a dolog, hogy a politika csődjét piaci csődként értelmezik, és egy intervenciós spirál veszi kezdetét, hiszen új politikai intervenciót követelnek, aminek a politika megfelel. Ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy az a morális cél, hogy fellépjünk a éhség ellen, oda vezet, hogy a piaci erőket hatályon kívül helyezzük, ahelyett, hogy piaci erőkre bíznák a megoldást. Tehát ez egy tendenciálisan rossz vég. Olivier de Schulte mellettem ül, éppen ezért meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy azt mondjam, hogy a gazdaság etikus szempontból az emberi jogi kihatás e téma szempontjából egy jelentős előrelépést jelent. De ugyanakkor az emberi jogi orientáció jelentését meg kell vizsgálni. Én, mint gazdaságetikus, azt, mondjam, azt kell, hogy mondjam, hogy a kis gazdálkodók megérdemlik a szolidaritásunkat és a segítségünket, de nem azért, mert kis gazdálkodók, és nem azért, mert önellátók, és azért nem, mert vidéki lakósok hanem azért érdemlik meg a szolidaritásunkat, mert emberek. És minthogy az emberi méltóságukat sérti az éhezés és a szegénység. Ez pedig azt jelenti, hogy a legtöbb embert akkor tud, a kis gazdálkodónak akkor tudunk segíteni, hogyha lehetővé tesszük a szektorális struktúraváltást, és lehetővé tesszük számukra azt, hogy ne legyenek tovább kisgazdálkodók. Köszönöm szépen. Thank you very much. This, uh... Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Elnézést kérek, hogy Egy olyan előadásról volt szó, amely két kutatóintézet munkáját tárta elénk, elnézést kérek, javítottam, tehát magam is ezzel, ezen tisztázást követően már a vita, kérdések, válaszok számára nyitom meg szívesen a kérdést, és tessék, Mariel de Sarnez az Alde frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr! Szívből köszönöm minden előadónak az igen-igen érdekes előadásokat. Különösen szeretnék Olivier Scooter, de Scooter úr előadására és az utolsó előadónkra is referálni, akik elmondták, hogy minnyáján e, közösen vagyunk felelősek egy politikai e, félrecsúszásért, és bizony milliónyi kis gazda, kis ö, ö, föld tulajdonos éhezik, képtelen önmagát élelmiszerrel ellátni, ez óriási, súlyos ö, hiba, és egy ilyen fogós kérdés, ami dilemma, tehát politikai, átfogó hiba ez, és, és veszteség részünkről, az összes fejlődő ország elvesztette ezt a csatát. Egészséges, bátor és világos, éles látású megközelítés lenne, hogyha ezt a megállapítást mind megtennénk, és szembesülnénk saját hibánkkal túl gyorsan nyitottuk meg a piacot a liberalizáción keresztül. Nos, a reform talán pozitívan eh, hatott volna ezen országokra, ez hiba volt. És én mindig is az önellátásra gondolnék, először csak aztán a nyitásra. És először számomra valóban az önellátás a legfontosabb. Abszolút józan észre appellálva kell minden egyes tárgyalásnak, kereskedelmi tárgyalásnak a kihatásait megvizsgálni, még mielőtt új megállapodásokat kötnénk. Furcsa, hogy nem létezik a nemzetközi kereskedelmi grémiumokban erre vonatkozólag valóban ö, ö, konszenzus. A nagy az nem szép, nem jó, a kicsi igen a kicsi, amiben rejlik a jóság és a jövő. Először is a kicsiket kell védenünk, a kis gazdákat, a kis mm, termelőket, a nagy iparág képviselője igen jól képesek erre az önvédelemre. Túl sokáig jártunk helytelen úton ezzel kapcsolatban. Két kérdésem lenne. Először is minnyáján úgy érzik el nem tudom, az első előadó, vagy minnyájuk hogyan érzik, hogy az évek során a megalapításokat követően például a VTU-ban megkérdőjelezték-e a, az alkalmazott politikákat az Európai Unióban, a bizottság szintjén, megkérdőjelezték-e a múltbéli politikákat, nekem nem ez a benyomásom. Semmi nem változik, és bizony nem kérdőjelezi meg senki a kérdő, ezt a kérdést. Pascal Lamy olda, olva, levelét is olvastam, mely szerint minden rendben itt a Földön, de ha ez így lenne, akkor az egyensúlytalanságokról önök nem számoltak volna be. Másodszor pedig Egyetértek az utolsó előadóval a bioüzemanyagok stratégiai megközelítésének hibájával. Harmadik gondolat, önök közül egyikük sem nevesítette az országok természetes erőforrásainak, így például a termőföldeknek a kezelését akár ö, ö, milyen foszilis, minerális, bármilyen más forrásról beszélünk, valahol egy ENSZ kartán keresztül a természeti forrásokat kellene védenünk, milliónyi, ö, hektárnyi ö, földeket ö, bérelve, igenis nem állami tulajdonokról beszélünk, hanem népek tulajdonáról és a jövő nemzedékek tulajdonáról. Azt gondolom, hogy a természetes erőforrásokkal kapcsolatos gondolkodást és megközelítést és bizony alapjaiban kellene megváltoztatnunk. Elnök úr, tájékoztatásul szeretném csak elmondani, Szárnez asszony az ALDE képviselőcsoport tagja. Következő nem tudom, mitől kell ezen mosolyogni. Most én úgymond csak a demokratákat képviselnem. Vannak liberálisok, akik velem értenek együtt. Nem, én nem. Semmilyen hátsó gondolatom nem volt a, a, azzal kapcsolatban, hogy nevesítettem melyik frakciót képviselőn. Minden képviselőnél megteszem ezt. Következő felszólalunk. Keller asszony a zöldektől. Thanks a lot. Uh, Köszönöm szépen. A zöldek részéről is egyetértek az előttem szólóval. Sajnálom, az első részét eh, sajnos eh, nem tudtam meghallgatni az előadásoknak, másik eh, ülésen voltam. Elnézést, hogyha ismétlek olyan kérdéseket is, amelyekre történt utalás. Szeretném megkérdezni az előadókat arról, mert az volt a benyomásom az utolsó eladás hallatán, hogy az élelmiszerbiztonság hiánya nagyban az olyan előállított élelmiszer mennyiségből adódik, amelyel ugye szembesülünk. Ha jól értettem, más tanulmányokból, és ez derül ki, nem a rendelkezésre álló nagy mennyiségű élelmiszerről van itt szó, mint probléma, hanem hogy hogyan lehet hozzáférni az embereknek a meglévő élelmiszerhez. Tehát a hozzáférés kérdése talán a problémásabb. Mi az önök véleménye erről a kérdésről, mely szerint nem elegendő mennyiségű élelmiszer termelnénk, állítanánk elő, én nem nevezném bioüzemanyagoknak, hanem agrárüzemanyagoknak a termelését, az ilyen üzemanyagoknak valóban a probléma az érdekes volt. A pénzügyi szolgálatok szintjén, ha jól értettem, a tanulmánynak mi volt a központi kérdése a jelenlegi egyetemi rendelkezésre álló hatástanulmányok és irodalmi hozzáférhető anyagokról volt szó, ugye? Aztán következő kérdés. A gazdasági partnerségi megállapodások segíthetnek-e a jelenlegi helyzet feloldásában. A második vagy az utolsó előadónk beszélt arról, hogy a régiók közötti kereskedelem, valamint az országok közötti kereskedelem, de hogyha egy régióban csak egy ország egy adott kereskedelmi feltételek között kereskedik, más pedig másként. Nos, mennyire hasznos ez a megközelítés, és a kérdésemet ismétlem, a gazdasági, partnerségi megállapodások hasznosak-e, vagy ö, nem. A ö, liberalizációval kapcsolatban mi a véleményük, mi a probléma? Kapcsolódik-e az agrárium liberalizációja és az élelmiszerbiztonság problémája egymáshoz? Tudjuk, hogy a ö, megállapodás azért lépett hatályba, mert a ö, VTO ö, az, az agrárkereskedelem liberalizációját ö, is megállapodott, de a TSA-ról, amikor beszélünk most, e, ez még mindig érvényes, vagy sem, és át kellene gondolnunk a fejlődő országok vonatkozásában azt, hogy vajon az agrár kereskedelem liberalizációja jó ötlete vagy sem, vagy volt és van-e pozitív gazdasági kihatása ezen uh, liberalizációnak a helyzet alakulására. Moreira úr, Kérném röviden, amennyire csak lehet röviden kérdezenek, mert ha nem, akkor kicsit túlzottan az idő nyomása alá kerülünk. Goe Murphy. Érdekes volt minden előadás, nagyon érdekes volt, és igen, oktató jellegű volt. Különösen az első három előadót kérdezném a spekulációról, a pénzügyi ö, piacok deregularizációjáról és az élelmiszer árakra való kihatásról különböző véleményeket hallottunk már az a tény, hogy ugye a szakirodalomban sok, leginkább azt olvastuk, hogy ennek nincs kihatása, de ez nem bizonyít semmit, mert itt a kutatások minőségének kérdése is felvetődik. Rengeteg kutatást olvashatunk, de nem biztos, hogy a, a, a tények azok bizonyító erejűek. Én nem vagyok szakértő, de a deregularizáció a pénzügyi piacoknak és az árucikkeknek igazából időben akkor történt meg, amikor ugye robbanásszerűen megnőttek az élelmiszer árak. Itt most az ok okozati szálakat keresném itt a kettő között. Ha jól értettem, az elmúlt öt évben a pénzügyi spekuláció megduplázódott 50, 65 millióról 130 milli, milliárdra, milliárdról a szója, a kukorica területén, ugye ezek elvándoroltak a hedgefondokhoz, a bankokhoz, a pénzügyi ö, piacokra, és 300 millió font összegszerűen befolyt ezekbe a kasszákba. Hát nem tudom, hogy itt most az okokozat megvan-e, vagy nincs ezen két párhuzamos esemény sor között és valóban a piaci és pénzügyi instrumentumra vonatkozó jogi csomagok vajon túl szabályoznak, alul szabályoznak? Hát ez a kérdésem másodszorban pedig gyorsan. Egyetértek a két előadónk javaslataival, arról, hogy célirányos támogatásokat folyósítsunk. A probléma csak az, hogy ez az ellenhat, amire mondjuk törekvések történnek az egyes államokban, például Egyiptom és inkább a visszavonásáról hallunk és látunk most példákat a világban az élelmiszer támogatásoknak. Végül pedig a bioüzemanyagok kérdése. E, egyetértek azzal, amit hallottunk. John Ziegler, aki e, elmondta, és leírta a bioüzemanyagok előállításakor az emberiség elleni bűncselekményként nevesítette azt. Nos, hát mi a véleményük erről? Nagyon szépen köszönöm. A következő hozzászólónk a Szocialista Párt frakció soraiba. Ha, ha megengedi, akkor ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban szólnék, de Gratulálok a programhoz, és a Morera kollégának nagyon jó ötlete volt, hogy megszervezte ezt a meghallgatást és ezt a vitát. interrogé sur sa croyance dans l'existence de Dieu. Most hisze Istenben hangzott a kérdés. Hát ez a feltevés szükségtelen hangzott a válasz. Leicik Leibniznek volt ez a költői kérdése. A pénzügyi válság és az élelmiszerválság mire az utolsó előadónk azt mondta, hogy ez a, ez a feltevés számomra nem szükséges. Valóban számos olyan ok vezetett az élelmiszerválsághoz, amelyre egyetemi szakértők is rámutattak, és a spekuláció hatása és a mögöttes beruházások, befektetések, nos hát igen, kicsiny hatással, vagy nulla hatással voltak. Hát ezért ez egészen elgondolkodom, mert valahol itt intuíciókra appellálunk, és ami a beruházások, befektetések, spekulatív tőke áramlását illeti, bizonyot igen masszívan az alapanyagokba áramlott el az ez a pénzösszeg az élelmiszer és agrártermékekbe. Intuitíve úgy érezhettük, azt gondolhattuk, hogy ezeknek a befektetéseknek, beruházásoknak követke, következményeik vannak. Gondolkodjunk csak el, és gondoljunk vissza arra, hogy milyen arányban történtek ilyen befektetések a, az agrár alapanyagokba annó és próbáljuk meg egy kicsit részletebben, részletekben menőbben a tanulmányokból kidomborítani, hogy valóban van-e ok-okozati kapcsolat a, a marginális jellegű hatások között. Hát Lange. Köszönöm szépen, Bent Lange. Nagyon szépen köszönöm a szót éppen az utolsó hozzászólás már egy kicsit túllépett a piac, piac szerepén, illetve provokálta, hogy arról gondolkozzunk el. Én úgy gondolom, hogy nem már piackonform demokráciára, hanem demokráciakonform piacra van szükség, amely azt mondja, hogy nincs ideális piac, a még Stiglitz is világosan kimondta, aki Nobel-díjas, hogy a piac láthatatlan keze, ami ideális módon mindent szabályoz, azért nem látható, mert nincs és hát más érdekek befolyásolják a piaci történéseket, és ez bizony pontosan így van az élelmiszerpiacokkal is, és én úgy gondolom, hogy az árképzés az élelmiszerek vonatkozásában a tőzsdén kell, hogy megtörténjen. A mm, búza tőzsde tevékenysége Csikágóban, és annak hatása az világos és evidens. Azt kell biztosítani, hogy a láncok, a gazdasági láncok tovább fejlődjenek, mindenek előtt azok, amelyek ilyen kisebb gazdaságok, és ahol más a, az árképzés, mint például a méltányos kereskedelem, a fair trade, ehhez megfelelő beruházásokra, befektetésekre van szükség. A szükséges beruházásokra azért van szükség, hogy nőjön a termelékenység, és az élelmiszertermelési láncok is másképp alakuljanak elmaradnak a befektetések, és a pénzügyi piacokon nem jók a hozamok, nem felel meg az elvárásoknak. Milyen felismerések vannak ezzel kapcsolatban? Az iparban ugye az a probléma, hogy a hozam lehetőségek akadályozzák a beruházásokat. Mi a helyzet az élelmiszergyártásban? A, ugye nő a termelékenység, de azért nincs befektetés, mert túlságosan nagyok az elvárások. És végül Desz kollega a néppártból. Én is nagyon szépen köszönöm a szót. Már az első megjegyzésem az, hogy milyen kevesen érdeklődnek az INTA bizottság tagjai közül ezen kérdések iránt. Aztán megrázott az a kérdés, hogy a professzor vagy szakértő urak árrobanásról beszéltek, hát éppen nem a jogosítványomat július 27-én 1961-ben 14 évesen kaptam meg a traktorvezetői engedélyt, és ugye a munka délután volt, mert a el kellett vinni a búzát a szeszfőzdébe, és akkor 46 márka volt, azaz 23 euró, és most ár robbanásról beszélnek, amikor a gabona ára ugyanúgy nő, mint a többi áru esetében, akkor már 200 euróba kellene kerülnie, tehát nincs itt féle semmi, nincs itt szó semmiféle ár robbanásról. Egy másik kijelentés, amire választ szeretnék kapni. Ha a gabona árak 100 euró alatt voltak, akkor azt mondták az NGO-k, hogy az ilyen alacsony áraknál a mezőgazdaságot tönkretesszük a harmadik országokban. Most, hogy normálisak az árak, most ugye a magas árak teszik tönkre a mezőgazdaságot. Szóval valahogy nem értem én az összefüggést. Én már elég régóta foglalkozom politikával, és eh, jártam Brazíliában, Dél-Afrikában, és én mindig azt mondom, hogy a mezőgazdasági termékek az nem a világkereskedelem célját kell, hogy szolgálják, nem arra valók. Nagyon különböző a helyzet mindenhol. A WTO szakértőknek és el kellene gondolkozniuk azon, és erre szeretnék választ, hogy nem lenne hatékonyabb és értelmesebb négy szabadkereskedelmi zónát kialakítani egy európait, az már lassan megvan. Ha Oroszországot is belevesszük egy ázsiai, ausztráliai szabadkereskedelmi zónát, egy afrikai, karibi és egy amerikai szabadkereskedelmi zónát. Én azt gondolom, hogy nagyon különböző a helyzet ezekben a régiókban, és itt nem lehet a szabad piacán megfelelni a régiók egyes jellemzőinek, mert ha az agrár árak, én tudnék órákig beszélni, de rövid leszek, elnök úr, tehát a mezőgazdasági árak, ha alacsonyak, akkor a gazdáknak nagyon a magas szintű, magas életszínvonali országokban abba kell, hogy hagyják a tevékenységüket ha magasak, akkor meg a fejlődő országok nem engedhetik meg maguknak mindezt. Tehát el kell gondolkozni azon, hogy egy ilyen szabadkereskedelmi modell nem lenne jobb négy agrár régióval, és a WTO-nak kellene szabályokat felállítani arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet észszerűen biztosítani az esetleges kereskedelmet a négy régió között még egy eh, megjegyzés a bioüzemanyag eh, kapcsolatban. 1961-ben 10 eh, hektárt két lóval műveltünk meg, és ennek a felét arra használtuk, hogy a két lovat tápláljuk. Ez ugye bioenergia. Most 15% alatt vagyunk, ez sokkal kevesebb, mint amit korábban az igavonó állatok takarmányozására használtunk. Na most ezek a bioenergia növények, ezek nem okai az árnövekedésnek vagy árrobbanásnak, és ez nem illik össze ez a több kitétel, ez a több állítás. Most a bizottság kapja meg a szót, mint mindig. Ki is van itt? Fannicen asszony? Vagy Schultz Gréve úr? Vagy mindketten? A téma, így, ugye a kereskedelem az része megoldásnak, vagy a problémának a, az élelmiszer biztonsággal kapcsolatban. Köszönöm, én a ö, mezőgazdasági ö, főosztályon dolgozom, és köszönöm a szakértőknek az elemzéseket. Ö, egyet tudok nagyjából érni, hogy itt nem annyira az elérhetőség, hanem a szegénység a probléma, és a volatilitás az valószínűleg nőni fog a jövőben, és hát a legszegényebbek számára jelent ez majd a fejlődő országokban nagy veszélyt. A kisebb gazdáknál nagyobb a fejlődési potenciál, ezt ki kellene használni a fejlesztési segéllyel, az Unió is tud segíteni, és hát a fejlesztési segély a mezőgazdaság esetében csökkent, lényegesen csökkent ennek az aránya a múltban, és hát most kezdünk lassan visszatérni a mezőgazdaságba történő befektetésekhez. Mi a politika válasza? Egyet tudok érteni azzal, hogy egy szabály alapú, jogszabály alapú megközelítésre van szükség, globális szabályrendszerre, amely megvitatható a WTO-n belül, és ez segít nem csak a liberalizáció kapcsán, hanem a közös szabályok kialakításában is, hogy hogyan lehet ezt a kereskedelmet megvalósítani és biztosítani. Kellenek bilaterális egyezmények, megfelelő záradékok, ez már megvan, és hát a, a bizottság támogatja a regionális kereskedelmet, mint egy nagyon fontos megközelítést de hát legyen egyfajta árucsere a régión belül, ahogy az egyik szakértő is elmondta. A fenntarthatósági szempont meghatározó a mezőgazdaság politikában, és egyetértünk azzal a javaslattal is, hogy a kutatásba, fejlesztésbe történő befektetések, és ezt szeretnénk növelni a következő pénzügyi tervben, ez a mezőgazdaságban nagyon fontos elem. Köszönöm szépen. Fannitzen asszony, igen. Igen, köszönöm. Egyes ajánlásokra szeretnék válaszolni, referálni. Amédes Köter úr javaslatát illette, hogy a helyi piacokat kapcsoljuk be a vérkeringésbe, és válaszoljunk meg a, az ő igényeikre. Hát természetesen egy olyan téma, amely számunkra is igen nagy fontossággal bír, és az egyes programoknak és projekteknek hála, meg is felelünk ennek, és a helyi agráriumot kívánjuk támogatni ami azt a szükségességet vagy szükségletet illeti, mely szerint mennyire veszük figyelembe vagy sem a bilaterális megállapodásokat és azok tárgyalását, Nos, abban a rugalmasság aspektusa mindig jelen van, és a harmadik országok számára a legérzékenyebb termékek védelmére lehetőség van védelmi záradékok, védő záradékoknak hála a vámokat lehet növelni, amikor az import tevékenység egyes agrárszektorokat fenyegetne. Például az APEC az olyan ö, ö, ö, Hmm, átmeneti megállapodásokban, amelyek az AKC-kkel írtunk alá, akár 20%-os agrártermelést is lehetett ilyen különleges kvótákkal, vámtarifákkal támogatni. Az AP e esetében a, ezen túlmenően az élelmiszerbiztonságra vonatkozó záradókok, záradékok is lehetővé tesznek olyan intézkedések foganatosítását, amelyeket nem nevesítünk, de tudjuk, hogy az élelmiszerbiztonság védelmét és annak kikerülését, kivédését szolgálják. A bioetanolról apró megjegyzést tennék, a parlament is tudja, hogy a bizottság javasolta, hogy egy jogosultsági plafont vezessünk be 5%-nál, az első gener- 5%-osat az első generációs bioetanol esetében, amely ö, cukorrépából cukornádból, vagy éppen kukoricából, mint alapanyagból kerül előállításra. Ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Thank you. Let's come back to our... Köszönöm szépen, akkor jöjjenek a vendégeink, a, kérjük válaszolják meg a kérdéseket és kételjeit a bizottság tagjainak. Akkor kezdjük Olivier de Schutter professzor úrral az eredeti sorrendnek megfelelően. és ha lehet rövidebben, mint 5 perc. Nagyon köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy egyhangú véleményekről hallottunk az egyes szakértők előadásaiból, és a különböző kérdésekből és a szakbizottság képviselőinek felszólalásaiból is hallottam ezen egyhangúságot. Néhány kérdésre engedjék meg, hogy válaszoljak, amennyiben ö, tudásom erre felhatalmaz. Mariel de Sannel asszony valóban kihangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a politikákat, a szakpolitikákat a kisgazdák támogatására az eddigi 30 év szegény legényeiként elfelejtettük őket, de most újra feléjük tekintsünk, és az árpolitikákban vegyük figyelembe az ő érdekeiket. A kérdés az volt, hogy egy paradigmaváltásra valósan arról, arról van-e szó, és a múltbéli hibákból levontuk-e a megfelelő tanulságokat. A közszó a retorika szintjén, a nemzetközi konferenciákon hallott szavakból ezt, ezt az üzenetet halljuk, de a paradigmaváltás valójában nem történt meg. Úgy gondoltuk, hogy az élelmiszer bizonytalanságban szemedő országokon a kereskedelmi liberalizáción keresztül, valamint az alacsony élelmiszer alapanyagú árakon keresztül tudunk segíteni, de ez a paradigmaváltás végül is, és ez az üzenet nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a terepen pedig nem, is ezt látjuk ma. Miért? Mert a kereskedelmi és beruházási láncok a magánszektor kezében vannak, és a kisgazdákkal igen nehezen megvalósíthatóan lehet együttműködni. Általában már egymás között sem igazán jól szervezett kisgazdák hálójáról van szó, egymás között is nehezen találnak egymásra. Ezért látom én az űrhelyzetet, közt, amit egyre inkább tudatosan vallunk, hogy kellene tennünk, és ami a terepen történik. Valós szerepe van, jelentős szerepe a kormányoknak, amikor úgy csatornázzák be a támogatásokat, hogy a kereskedelmi szakpolitikáikban tovább mennek a kereskedelmi megállapodásokon, és igenis a kisgazdákat támogatják. Több kérdés hangzott el az agroüzemanyagokról. Én több alkalommal írtam az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottság tagjainak is, és az ír soros elnökséghez is leköszönő, ír soros elnökséghez is, még leköszönése előtt intéztem levelet a kérdéssel kapcsolatban, igen aggasztó számomra az Európai Bizottság javaslata, melynek célja, hogy figyelembe vegye a negatív hatásait az agroüzemanyagoknak az élelmiszerbiztonságra, és hogy ezt a javaslatot nem támogatják igazán a tagállamok. Ez aggaszt engem nagyon, nyilvános levelek ezek, hozzáférhetőek és természetesen részletekbe menőben is megoszthatnám önökkel a gondolataimat, hiszen itt most egy perem mesdje kérdésről van szó, de mégiscsak fontos volt, hogy megjegyezzem. Harmadik megjegyzésemként pedig a spekulációra szeretnék utalni. Mérehatóan megvizsgáltam a kérdést, és 2008-2009 óta mióta először foglalkoztam ezzel a kérdéssel, lassan, de biztosan konszenzus kezdett kialakulni, és felismerjük a jelenleg véleményem szerint már megkerülhetetlen kérdést és megállapítást, mely szerint igenis az árváltozás és a spekuláció okokozati vonatkozásban, viszonylatban állnak egymással, de itt a pénzügyi derivátumok beruházásának elutasítása nem teljes, persze szükségünk van arra, hogy beruházzunk, de itt egyfajta buborék alakult ki, és már a logikán túlmegyünk, és valahol egyre inkább a pénzügyi érdekek által áthatott logikát követjük e piacon a jelenség alapvetően bizonyított számomra, és még azok, az, azok a grémiumok, az IMF, az OECD is elismerik, amelyek annó még nem voltak ezen a véleményen. Jelenleg ugye egymást nézik árgus szemmel a államok, és mindig azt nézik, hogy a szomszédnál ö, ö, milyen éppen zöldebbe a fű, és hogy mit lép a másik. Paul Murphy a Targeted Subsidies, a célzott támogatások jelenségéről beszélt. Ma egy olyan helyzetet élünk, ahol át kell lépnünk a jelenlegi helyzetből, ahol az alacsony bevételű országok az élelmiszerbiztonságot az egyre inkább támogatott élelmiszer importtal élik el, de ö, olyan ö, kezdeményezéseket ö, ö, indítanak útjára, amelyeken keresztül valahol megteremtik a lehetőségét, de de nem érjük el azt, hogy a szegény városi lakosságot a szociális védelem hálója védje, ne pedig az ilyen támogatott élelmiszerárok. Ugyanakkor a helyi gazdáknak a támogatást, a termelési támogatást meg kell adni, de nem lehet ezt egyik napról a másikra elérni, viszont a tartós, hosszú távú célokat csak így érhetjük el, hogy a helyi agráriumba befektetünk, és jobb élelmiszerbiztonsági helyzetet ö, ö, szolgálunk. Hát ezzel lehet csak majd paradigmát váltani. Next uh, will be... És akkor most Hepburn kollega, nagyon kérem, hogy ragaszkodjon a négy perchez. Nagyon szépen köszönöm, és megpróbálok tényleg röviden fogalmazni. Csak meg tudom ismételni, amit a bizottság képviselője Schulz Grév úr mondott, hogy a szabály alapú kereskedelmi rendszer tud segíteni a szegényeknek, gyengéknek egyaránt, ezt mindig elmondom Genfben, amikor erről esik szó a kevésbé fejlett országokkal. A probléma az az, ott van a, ez a padhelyzet a WTO-ban, ez nem teszi lehetővé, még csak az sem, hogy a tegnapi problémákkal foglalkozunk, hogy nem aztán a holnapival, meg a maival. Köszönöm, valóban rövid volt, és akkor most Morrison kollega hozzászóló. szóló. A következő hozzászóló, én két kérdésre reagálnék. Az egyik az, az a kereskedelem politikai környezetre vonatkozik. A VTO megállapodásról volt szó, és hogy ezek mennyire segítenek és van egy kérdés, amely arról szól, hogy hogyan lehet növelni a termelékenységet Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a heterogeneritás vagy diverzitás, tehát számos olyan ország van, a, ahol különböző a mezőgazdaság fejlettsége, és ezek mind-mind különböző piac és piaci politikát igényelnek. Na most a nemzetközi egyezmények legyen az WTO, de mindenképpen rugalmasságra van szükség az adott politika megvalósítására a különbségek miatt. Aztán vannak mindenféle ö, szerződések és szabályok, de ez nem feltétlenül a harmonizációt célozzák, hanem éppen, hogy elismerik, hogy különböző politikák léteznek, nagy a diverzitás, a diversifikáció. A mezőgazdasági termelékenység, sokat hallunk a kis gazdákról, a kis gazdálkodókról, és ezeknek a sokféleségéről, és ez is egy nagyon összetett és nagyon sokféle csoport. Az egyik kérdés, amely, igen, az, hogy szükség van-e megfelelő hozamra ahhoz, hogy növelni tudjuk a termelékenységet. Na most itt nagyon erős a kereskedelmi befolyás. Ők is nagyon kommercializálódnak, és elsősorban a nyereségorientáció jelenti a lényeget. Reagálni kell két változásra a piacon, de ugyanakkor nagyon nagy a spektruma ezeknek a kis gazdaságoknak. Különböző folyamatokon mennek keresztül, és nem mindig a nyereség az elsődleges. Vannak itt különböző fogyasztási, termelési döntések, és nem minden esetben azért növelik a termelést, mert azt piacon kívánják értékesíteni, hanem sok esetben nagyon alacsony volt a kínálat, és akkor ez megfelelő reakciót vált ki a gazdaságokból. Tehát nagyon nehéz reagálni, de nincs megfelelő befektetés. Úgyhogy itt a döntések egymással állnak, egymással állnak harcban, versenyben, hogy melyik az, amelyiket elsődlegesen meg kell hozni. És mielőtt ezek a viták megtörténnek, meg kell pontosan érteni, hogy ezek a gazdaságok mennyire különbözőek, miért reagálnak különböző incentívákkal, és olyan politikát kell kialakítani, amely képes arra, hogy maximalizálja a mi beavatkozásunkat, hogy segítsen ezeknek a termelőknek a munkájában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, és végül pedig Ingo Pierce professzor, ön lesz az, aki lezárja ezt a vitát, igen. Többen tették fel a kérdést, hogy végeztünk-e saját kutatást a témával kapcsolatban. Igen, ennek az volt az eredménye, hogy ezek az alapok, amelyeket kritizálunk, másképp működnek, mint ahogyan azt a közvélemény gyakran hiszi. Ezek az index alapok az üzleti modelljük alapján árstabilizáló hatást fejtenek ki, ez az elmélet, és ezt a mi empirikus kutatásaink is igazolják. És egy kis dokumentumot is írtunk, ezt megtalálják a kioszott anyagban, itt szerepelnek az érvek és az empirikus eredmények, grafikonokat látnak, és itt egyéb irodalmi utalások is szerepelnek. Transzparens módon bemutattuk az eredményeinket. Egy dologra hívom még fel a figyelmet. Itt tényekről van szó, nem értékelésről, nem politikai preferenciákról, hanem egyszerűen tényekről, és a tudomány az igenis képes tisztázni így a tényeket. Lange ö, úr azt kérdezte, hogy mi áll a beruházás útjában? Hát a Fülöp-szigeteken 2008-ban megvolt a reakció, mégpedig oly módon, hogy a helyi kereskedőket egy legmagasabb árpolitikával konfrontálták, és megtiltották a raktározást. Tehát gyakorlatilag nagyon, nagyon drágán kellett bevásárolniuk, tehát ezek a kereskedők nagyon visszafogottak lesznek a jövőben a magáraktározást illetően, és ez egy nagyon nagy probléma. Volt egy olyan kérdés, Keller asszony tette fel, hogy mi a helyzet az élelmiszerhez való férés, a food access. Én mondtam, teljesen igazán van abban, amit elmondott, hogy az égség az nem csak kereslet és kínálat problémája, hanem az a szegénység problémája, és egy nagyon lényeges válasz az a társadalombiztosítási rendszerek fejlődő országokban nagyon elemi szinten be kell ezeket vezetni, és vannak már jó javaslatok arra vonatkozóan, hogy ezt hogy lehet megtenni. Ezek komplementer dolgok. Azután volt egy a kérdés, a liberalizáció az a mezőgazdaságban a kereskedelmet illetően jó ötlete ez? Igen, jó. Azért, mert a helyi piacok mindig ö, ö, szembesülnek azzal a veszélyel, hogy nem lesz jó a termés, valamilyen betegség támadja meg a termés. Na most a piacok, ha megnyílnak, akkor az azt is segíti, hogy ezeket a helyi sokkokat felfogják. Tehát a piacok, piacok egyben biztosítást is jelentenek, és bátorítani kell az államokat, hogy nyissák meg a határaikat. Elmondtam az előadásomban, hogy fennáll az a, az a kísértés, hogy az ember másképp viselkedjen, de az egy ilyen kollektív ön, ön magunknak való károkozás, és a kereskedelem politika ezt éppen, hogy meg tudja oldani, ezért én azt mondom, hogy nem csak az export problémával kell foglalkozni, hanem az importtal is egyeztetni kell az államok között. Szállesz azt kérdezte, hogy mi legyen a kisgazdákkal, a kisparasztokkal, Hát ha megnézik a helyzetet Franciaországban, Németországban az átlagos gazdaság nagysága 50 hektár, tendencia az növekvő, amikor kisgazdákról beszélünk, akkor olyan 5 hektár, 4 hektár, 3 hektárról beszélünk, ott viszont csökken a tendencia, a csökkenő. Ezért szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sokan, akik most kisparasztok, az emberi méltóságukban, emberi jogukban csak akkor kaphatnak támogatást, hogyha lehetővé tesszük számára, hogy ott hagyják a mezőgazdaságot, nem lehet tisztán mezőgazdasági politikai problémának tekinteni ezt, ez fejlesztéspolitika. Ezeknek a kisparasztoknak a jövője a városban van sok esetben, és segítenünk kell nekik, hogy belenőjenek az ellátási láncba, és segíteni kell, hogy a regionális, szektorális váltást segítség nem mindenkinek, de nagyon soknak itt a jövője, akik most a szegénység felé haladnak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mindannyiunk, minden hozzászólást és az előadóknak az előadásait és a válaszokat, hogy tisztázzák a kérdéseket. Ezeket a hozzászólásokat el fogjuk juttatni mindannyiuknak, ez egy komoly hozzáadott értéket jelent, és most a híring után sokkal jobban meg tudjuk ítélni mi magunk is, hogy mit tehet a kereskedelem az élelmiszer biztonság érdekében. Nagyon szépen köszönjük, tényleg nagyon szépen köszönjük. Let me say goodbye to our... És akkor most elköszönünk a vendégeinktől, és folytatjuk a munkánkat. És a nyolcadik napi rendi pont következik. Szorít az idő, úgyhogy kérem legyenek együttműködők. következő napirendi pont az Európai Unió 2014-es pénzügyi éves évre szóló általános költségvetésem. Péter Stasni a jelentéstevünk, mint rendszeresen. Ez egy véleménytervezet, amelyet megvitatunk, hiszen úgy döntöttünk, hogy a véleménycserét, a tervezet vitáját elhalasztjuk Nem elhalasztjuk, kihagyjuk, hiszen szorít az idő. Leave the room smoothly and swiftly. I was saying, uh... Tehát éppen azt mondtam, hogy a több éves pénzügyi költségvetési keretről való megállapodás késedelme határozza meg a mi késedelmünket is, és meg is adom Péter Stasnénak a szót, hogy véleménytervezetét bemutassa nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! <clears throat> Egyrészt megköszönöm a szakbizottságnak, hogy a háromoldalú tárgyalásokhoz adott mandátumban véleményt formált ki, alakított ki, és meghatározta a következő éves költségvetés politikai prioritásait. Most pedig eljött annak a pillanata, hogy vajon a bizottság 2014-es költségvetési javaslata lehetővé teszi, hogy a prioritásoknak megfeleljünk. Az INTA más szakbizottságokhoz hasonlóan arra kell, hogy figyeljen, hogy a 2014-es Európai Uniós költségvetés nagyon nehéz tárgyalásokat vetít előre, figyelembe véve a következő több éves pénzügyi terv korlátozásait, amely a legtöbb program kiadásait vagy befagyasztaná, vagy akár csökkenteni is. A mi szakbizottságunknak éppen ezért azt kell biztosítania, hogy a bizottság költségvetésének 20-as címe, amely a EU <clears throat> e kereskedelmi politikájának végrehajtásához szükséges akciók és az ezen, ezen tevékenységekben dolgozó személyzet finanszírozásáról szól, ne csökkenjen. Persze, szorító gazdasági körülmények között vagyunk, de éppen ezért van arra szükség, hogy a költségvetés más részeiről ide csoportosítsunk át pénzeszközöket, hiszen az nemzetközi kereskedelem nagy kihívások előtt áll. Ugyanakkor arra is felhívom a figyelmüket, hogy a legtöbb Európai Uniós külsős akció megszenvedi a következő MFF pénzügyi plafonjait. Például az európai politika, a makrofinanciális támogatás is megszenvedi ezt a LDC-k számára. Harmadsorban. Az Intának figyelnie kell arra is, hogy a KKV-k nemzetközivé válását támogató programok ne kerüljenek csökkentésre, hiszen az új, ezek az új partneri eszközön belül is jól működnek. Elnök úr, örömmel fogadom <clears throat> az észrevételeiket, az árnyék jelentéstevők észrevételeit és a többiek észrevételeit. Köszönöm szépen. Thank you very much. We... Köszönöm szépen. Nagyon szorít az idő. Éppen ezért kérem, hogy tényleg a lehető legminimálisabban szóljanak fel mindenki, csak két percben kap szót az árnyék jelentéstevők részéről. bentlengen. Ne Nem, a kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy fontos. Megköszönöm a jelentéstevőnek, hogy ilyen rövidre fogta magát, és én is rövidre foghatom magamat. Nos, ez a költségvetés, mint a többi költségvetés megjeleníti a költségcsökkentéseket. De itt nem engedhetjük meg magunknak, hogy a nemzetközi kereskedelem területén ezeket a korlátozásokat elfogadjuk. Hiszen a nemzetközi kereskedelem most uh, kerül ki a krízisből. Éppen ezért támogatnunk kell, ezért támogatom azokat a módosításokat, amelyek a kis és középvállalatok uh, helyzetbe hozását szolgálják, nem pilot projekt formájában, hanem <clears throat> igazi támogatási formában, hogy segítsük őket a krízisből kikeveredni. Ugyanakkor a szomszédságpolitika ránk vonatkozó eszközeit sem szabad pénzügyileg korlátozni. És a latin latin-amerikával való kereskedelem területén is nagyon fontos, valamint a Japánnal és az Egyesült Államokkal való megállapodások során is nagy figyelemre van szükség. Azután a VTO tárgyalások területén való segítségnyújtás is fontos azért, hogy a fontos normákat eh, alkalmazni tudjuk. Mindezekre a kérdésekre módosítókat nyújtottam be, azért, hogy ne egy túl restriktív helyzet jöjjön be létre. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő felszólaló. Said Kamal az ECR részéről. Köszönöm szépen. Csak arra vártam, hogy megállítsa az órát. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Minnyáján egyetértünk abban, hogy, az Euró- hogy a bizottságnak nagyobb forrásokra van szüksége, vagy nagyobb erőre van szüksége, hogy jobban tudjon tárgyalni, nagyobb tárgyaló potenciállal kell rendelkezni. Maga a tárgyalási folyamat teszi ezt szükségesé. Különösen a TTIP tárgyalások nagyon forrásigényesek különösen, hogyha az USA-val, tehát még az Obama, a második Obama gene- regisztráció alatt az az adminisztráció alatt akarunk megállapodásra jutni. Ugyanakkor a krízisre is jó válaszokat kell adnunk, és ez nem mindig a takarékosság lehet. Bár, hogyha nincsen több költségvetésünk, akkor a alapok között kell átcsoportosítani, ezért ezt támogatom. Ami pedig a kettes bekezdést illeti. Én szeretem, hogyha a politika őszinte, de azért a kettes bekezdésben való megfogalmazást érdemes van egy picit eh, óvatosabban megfogalmazni. <clears throat> Lehet, hogy egy eh, eh, puha öklű fázisában vagyok az életemnek, hogy más nem mondjak, de ezt egy kicsiket túl kemény öklőnek tartom ezt a megfogalmazást. És ugyanakkor azok, beszélünk azokról, akik nem készültek fel a globalizációra, beszélhetünk, de ugyanakkor ne legyünk, ne hozzuk hátrányos helyzetbe azokat a cégeket, akik igenis felkészültek a globalizációra, és befejezem, és ilyen módon életemben először a két perces határidőt be is tartom. Köszönöm. Köszönöm a zöldek részéről. Also to the rapporteur for bringing up this report, and I do agree with uh, the strong language. Köszönöm szépen. Én egyetértek a kemény megfogalmazással. Uh, például az MFF-ből eredő megtakarításokról vonatkozó kemény megfogalmazásokkal. Szerintem ez jól van így. Azt látni kell, hogy a tisztelt házban többsége volt az MFF-nek. Mi ö, elleneztük ezt, de a nagy frakciók amellett volt, e, egyetértettek a meg, megszorításokkal. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy az Európai Unió költségvetését ilyen mértékben csökkentették. És persze, hogyha az átcsoportosításról beszélünk, ezzel egyetértek, de ugyanakkor nem értek egyet a költségvetés megnyírbálásával. Hát van nekem tippem, hogy mit, mit és hol kéne nyírbálni, de attól félek, hogy ezzel meg a ház többsége nem értene egyet. On priorities though, I think obviously if you want... Hogyha tehát, ha azt szeretnénk, hogy sok kereskedelmi tárgyalás zajoljon, a TTIP, Japán, Kína, India, Hát akkor ez, ez sok munkatársra van szükség, és sok forrásra van szükség. De az a kérdés, hogy szükség van-e minden kereskedelmi tárgyalásra párhuzamosan. Nem mondhatjuk-e azt, hogy egy nagy tárgyalást egyszer folytatunk le? Mondjuk először Kínát, mielőtt Japán, Japánt, mielőtt Kínával kezdjük, aztán kezdjük a Kanadát, miután a TTIP-pel elkezdjük a munkát, mármint az USA, USA TTIP megállapodással. Ezzel a bizottság szakértőinek válláról veszük le a terhet. Nem kell mindent egyszerre lefolytatni, hiszen bennünket is szorít ez a, a munkának ez az őrült tempója. Nekünk sincsen korlátlan forrásaink, nem állnak rendelkezésre korlátlan forrásaink. Ezért úgy gondolom, hogy a megoldás nem az, hogy több pénzt adunk a bizottságnak, hogy felgyorsítsa a tárgyalások menetét. Ez mindenkinek káros volna. Sokkal inkább a minőségre sem, mint a tempóra kellene koncentrálni. Köszönöm Helmut Scholz, a GUE árnyék jelentős tevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm én is a jelentéstevőnek a munkáját, de egy-két kérdés felmerült bennem. Egyrészt a menetrend kapcsán. Én is nagyon kritikusan látom a több éves pénzügyi keretről létrejött kompromisszumot, különös tekintettel a 2014-es költségvetési évre. A Költségvetési Szakbizottság jelentéstevője egy nagyon szoros menetrendet mutatott be. Ez alapján még nyáron elkezdődnek a tárgyalások. És kérdezem, hogy hogyan értékeli ezt az eljárást? Az AFETI nagyon problematikusan látja ezt a kérdést, és nem tudom, hogy az a vélemény, amelyről ma itt tárgyalunk, figyelembe veszik-e még a nyári tárgyalások előtt másodszorban. Egyete azzal, hogy egy-két fontos kereskedelmi költségvetési sort megerősítettek, tehát több pénz került ide. És azt kérelmeztem, hogy hagy tekintsek bele ezekbe a konkrét dokumentumokba, hogy lássam, hogy mely konkrét eh, kereskedelmi tételekre vonatkozó költségvetési sorok költségvetése nőtt. Nem kaptam választ, talán ön választ kaphat, tud erről valamit harmadsorban. Úgy gondolom, hogy jó okunk van arra, hogy a makrofinanszírozási támogatás eh, tekintetében azt kértük, hogy világos, kiszámítható jogi alapra helyezzék ezt, már pedig há, úgy tűnik nekem, hogy az ön tervezete éppen ezt akarja kiátszani. A harmadik ponttal egyetértek, a kereskedelmi és a fejlesztési támogatásokat nem szabad csökkenteni, de éppen ezért tartom problematikusnak, hogy a fenntartással kapcsolatos örömét megosszam, hiszen a pénzt csak egyszer lehet kiosztani. És az átcsoportosítással politikailag nem tudok egyet érteni. Ami pedig a partnersági eszközt illeti, kérdezem, kedves Helmut Scholz, az ideje már réges-rég lejárt. fünften Punkt. És az ötödik pont fontatja Helmut Scholz, Fontos az informálás, ezzel egyetértek, amit mond a jelentés tervezetében. Köszönöm szépen, az Európai Bizottság képviselőjének van észrevételem? Guy Pontai úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, first I would like to thank, uh... Először is meg szeretném én is köszönni Stasnyi képviselőnek a véleménytervezetét és hogy támogatólag nyilatkozik meg a kereskedelmi politikai célkitűzéseinkről, és köszönöm a többi képviselőnek is, aki felszólalt. Ahogy mondta elnök úr, hosszú és bonyolult folyamat vezetett a 2014-es költségvetés sarokszámainak megtalálásához. Ez ugye az új MFF első éve, és a Digitrade egy viszonylag kis szereplő, egy kis játékos, amikor a költségvetésünk kialakításáról van szó. Ahogy azt Taszni úr joggal mondta, a kereskedelmi politikai kiadások 2013-ról 2014-re több mint 10 százalékkal nőttek. Ennek segítségével tudjuk majd a kibővített kereskedelmi tárgyalásainkat az USA-val és Japánnal lefolytatni, amelyekről önök is beszéltek. Ami pedig az emberi erőforrásokat illeti, és összevetve mindazzal, amit korábban tavaly áprilisában mondtam, az Európai Bizottság ö, ö, tudott embereket felvenni a DJ Trade-re, a kereskedelmi főigazgatóságra, a USA-val való bilaterális tárgyalások lebonyolítása érdekében. Ezek átmeneti vagy szerződéses munkahelyek bár, de nagy segítségünkre vannak. Különösen örülünk ennek akkor, amikor különben létszámstop van a bizottságon belül. Ezen felül pedig úgy gondolom, hogy azért fontos a kereskedelmi menetrend végrehajtása, mert ezzel, hogyha a menetrend céljait elérjük, munkahelyeket és növekedést érhetünk el. Ami pedig a véleménytervezet konkrét kérdéseit illeti, egyetértek azzal, hogy az ön prioritásai megfelelnek a mieinknek. Egyrészt a makrofinanszírozási támogatás és az európai szomszédság eszközről. Igen, a makrogazdasági pénzügyi támogatás keretszámainak csökkentése nagy kihívást jelent, de tudjuk, hogy az európai februári, tan, februári európai tanács döntött így, ez egy politikai döntés, ráadásul az Európai Parlament az MFF határozatban ezt megerősítette. Igyekszünk erre megfelelő választ adni, úgy, hogy a mikrofinanszírozási támogatásnak csökkentjük a bér, és növeljük a támogatás elemét. 46 millió erő, erő, eurót engedélyeztünk például Grúzia számára és Jordánia, vagy a Kirgiz köztársaság számára is hamarosan megszületnek a döntések, az engedélyezési döntések. Az elnök közbevág, és azt kéri, hogy lehetőség szerint minél hamarabb fejezze be. Persze, elnök úr, mondja felszólaló, ami pedig az Aid for Trade-et illeti a jelentéstevő által mondottak megfelelnek az elképzeléseinknek, és a partnerségi eszköz területén sok új projektet indítottunk, együttműködünk a többi igazgatósággal, és reméljük, hogy így meg tudunk felelni a célkitűzéseinknek, és a KKV-k internacionalizációja célja, céljait is igyekszünk jól elérni. Köszönjük szépen! Köszönöm Péter Stasni kap szót, aki a jelentéstevőnk. Thank you, Chairman. Uh, I will, I will... Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövidre foghatom magamat, nagyra értékelem ezeket a kérdéseket, észrevételeket, amelyek nagyvonalúak voltak, nagyvonalú kérdéseket és észrevételeket kaptam, ezek nagyvonalúak voltak. Nem mindig könnyű persze válaszolni, például Scholz úrnak, hiszen connected to, to something that we, it's out of our, our control. I wish, we all wish it could be better. Persze, gyakran kívánjuk, hogy jobban, jobb feltételek mellett dolgozhassunk, de hát gyakran annyira szorít az idő, hogy nehéz dolgozni. Voltak éppen én négy struktúrát állítottam föl, és persze minden módosító javaslatot megvizsgálok, egész addig, amíg ez megfelel annak a filozófiának, hogy a kiadott pénz jó beruházásnak bizonyuljon. Örülhetünk, hogy ebben a szakbizottságban ülünk, hiszen a kereskedelem tényleg munkahelyeket és növekedést teremt. Tehát a felett kell őrködnünk, hogy megfelelő programokra adjuk, fordítsuk ezeket eh, az költségvetési, az adóforintokat, eurókat az európai adófizetők pénzét. Szajt Kamálnak pedig azt válaszolom, hogy arra tettünk javaslatot, hogy a realokáció működhessen az átcsoportosítás, és eh, hiszen nehéz időket élünk, és ennek ellenére mégiscsak egy-két fejezet költségvetése nőtt hiszen ped, már pedig senkinek a költségvetése nem nagyon nő mostanában, de azért nőtt, mert a bizottság, illetve a döntéshozók felismerik, és ezzel egyben el is ismerik, hogy a kereskedelem a növekedés motorjává válhat. Minnyáján tudjuk, hogy az Európai Parlament költségvetéssel kapcsolatos keret, fő álláspontja kép foglalható össze, hogy több rugalmasságot szeretnénk kapni, és remélem, hogy ezzel a rugalmassággal élhetek majd én is, és így segíthetünk abban, hogy a pénzt realokáljuk, átcsoportosítsuk és megfelelő beruházásokra fordíthassuk. Örömmel tekintek az önök által benyújtott módosítók elébe, és természetesen, hogyha tehetem, akkor ezeket igyekszem is majd érvényre jutatni a végleges szövegben. Köszönöm. Köszönöm szépen a módosítók benyújtójának, benyújtásának és a költségvetési módosítások benyújtása is. Augusztus 1 -e, mégpedig 18 óra. Még egyszer ismétlem, augusztus 1, 18 óra. 9-es napi rendi pont a borra vonatkozó vámkontingensek a nyugat-balkáni országok. Mi vagyunk a felelős, Winkler Gyula úr, a téma felelőse, előadója. Igen, fontos, úgyhogy azonnal a jelentés tervezet megvitatására kerül sor, ott van a dossziéjukban, és a témafelelősünknek, Winkler úrnak adjon meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégáim. Mi most eh, egy tanácsi rendeletet, a 12-15-2009-ek a rendeletet eh, vizsgáljuk meg, amely bor eh, tarifa, vámtarifákról beszél, rendkívüli és korlátlan hozzáférést biztosít ez az Európai Unió piacához szinte minden termék számára a Nyugat-Balkán országaiból. Nem szeretném külön az országokat nevesíteni, ez egy liberalizációs folyamat kezdeményezése. A helyzet az, hogy a Koszovó kivételével a felsorolt valamennyi ország kötött stabilizációs és társulási megállapodásokat vagy kereskedelemre és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó ideiglenes megállapodásokat. Az ilyen szerződések kereskedelmi rendszerek keretében biztosított engedmények több szempontból kedvezőbbek a rendelet alapján felajánlott engedményeknél. A rendelet helyzetet, ezért fokozatosan módosították annak érdekében, hogy töröljék ezekkel az országokkal a BAM engedményekben részesített kezvezményezettek listájáról. És hát előnyösebb engedményeket határoz meg. Nos, Úgymond a borra ez a preferenciális tarifa elbánás nem alkalmazandó, a rendelet értelmében a bor importálása valamennyi nyugat-balkáni országból globális vánkontingensek alkalmazásával történik, rögzítve a vámmentesen vagy alacsonyabb vámmal importálható bor mennyiséget. A stabilizációs és társulási vagy ideiglenes megállapodások az érintett országok számára egyedi vámkontingest biztosítanak a bor esetében, minden ö, ö, jogosult számára, de csak akkor, amikor a specifikus kvótát már megfelelő módon alkalmazták. A Koszovó nem kötött még stabilizációs és társulási megállapodást, ideiglenes megállapodást sem, így nem rendelkezik ilyen specifikus kvótával, hanem csak a 12 15-ös rendelet alapján megalapított globális vámkontingensből részesülhet, mikor azonban ezt a globális vámkontingest más országig kimerítik, a koszovói exportőrök számára elvész az EU-n belüli kedvezményes piacra jutás lehetősége. Mivel Koszovó bizonyította, hogy képes bort exportálni az EU-ba, e, így a javasolt rendelet célja ezen az aszimetria kiavítása oly módon, hogy Koszovó számára ugye lehetővé tenni, úgymond a az ilyen lehetőséget. Számomra úgy tűnik, hogy a javaslat észszerű, és valahol egységes versenyfeltételeket teremt, egyenlő feltételeket teremt valamennyi nyugat-balkáni ország számára. Még egyszer az ilyen specifikus vámkontingens megállapítása nem vonna maga után globális vámkontingens növekedést. Nos, alapjában véve a javaslat semmilyen módosítást nem hozna, hanem egyszerűen a vámkontinges megoszlását változtatná meg. Két dologra szeretném kihegyezni a gondolataimat. Először is a specifikus kvóta ö, szint Koszovóra kiosztott bormennyiség esetében úgy tűnik általában, hogy ö, ugye ennél a terméknél megállapították, engem az érdekelne a bizottság képviselői részéről, hogy ez így van-e, akkor is, amikor a VAM kontingensek koszovói megállapításánál, kiutalásánál beszélünk erről, és hogyha így van, akkor így van-e más egyen, egyedi ö, ö, VAM kvóták esetében, olyanok esetében, amelyeket ugye az említett két megegyezés megállapodás alatt álló országok felé alkalmazunk. másik megjegyzésem csak megerősíti, hogy megoldásra került már ebben a rendeletben a kérdés. Én ezt az információt kaptam, de szeretném, ha megerősíteni a bizottság képviselője. Módosítók benyújtása, amivel gyors az eljárás, július 23-át javasolnám a módosítók benyújtására, ha egyetértenek elnök úr megköszöni, és a sedóknak kívánja árnyékelőadóknak két percben megadni a szót eh, a szocialisták részéről. Marivali asszony. Köszönöm szépen, köszönöm én is. Teljesen egyetértek azzal, amit eh, képviselő témafelelős úr elmondott. annak a lehetőségét szerettük volna ö, meg, áll megfontolni, hogy egy módosítót benyújtunk, következetesnek kell lennünk az Európai Parlament jogalkotásával. A Lisszaboni szerződés bevezetése óta van egy omnibus rendeletünk. És ezt a jelentést úgy dolgoztuk ki, hogy az omnibus megállapodást még akkor nem fogadtuk el, de lehet, hogy most már lehetőségünk van ezen omnibus rendeletnek, jogalkotási instrumentumnak beillesztésére is. Nem tudom, a téma felelős előadó úr átgondolta már, hogy ezt esetleg be lehetne illeszteni a jelentésébe. És hát a bizottságnak is megadnánk a szót, Jánik Zsadó első pont, amikor a bizottság képviselőjét hallgatom a költségvetésről és a kereskedelmi főgazgatóság forrásairól, akkor azt mondom, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás legalább az Európai Bizottság néhány munkahelyét megőrizte. Ami pedig a bor és a Koszovó kérdését illeti, mi inkább a jelentés tevő jelentését támogatjuk. Az egyetlen kérdés az, hogy az Európai Bizottság miért 20 ezer hektoliter kontingenst választott, miért emellett döntött. Úgy tűnik, hogy magyarázó elem erre vonatkozólag nem szerepel számszerűség tekintetében senki más nem kíván szót kérni, akkor most az Európai Bizottság tagjának adnám meg a szót. Néhány kérdés elhangzott, miért Koszobóval kapcsolatban 20 ezer a hektoliter, komitológia, delegált aktusok kérdése, és mi a helyzet Horvátországgal, csak néhányat említve. Stefano Dotto úr a bizottság részéről köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kérdésért, se kérdés. Először is a kér, az első kérdés, miért 20 ezer hektolitert állapot, állapítatunk meg, mint volument? Az alap a képességekből, Koszovó export képességéből került kiszámításra. A koszovói szakértői adatai az elmúlt három évben, itt most egy kicsit összekeveredtem, de mindjárt átlátom, Á, nem, itt millió literben olvasom, tehát 13 ezer hektoliterről látok itt számadatot 2010-re vonatkozólag, 2011-ben 20 ezer hektoliter, 2012-ben 29 ezer hektoliter volt, az átlag E3 számnak, enyhén át meghaladja ezt a 20 ezer hektoliteres javaslatunkat. Ugyanakkor úgy véljük, hogy még mindig arányos ez a, ez a mennyiség. Mert azt is meg kell fontolnunk, hogy számos ország profitál ebből az engedményből. Másrészt pedig ez a számadat azt is tükrözi, hogy az eszmecsere milyen eredménnyel járt, amikor a koszovói adminisztrációval eh, és a bor eh, termelőkkel egyeztettünk. Harmadsorban pedig a koszovói termelők még mindig hozzáférhetnek a további globális kontingenshez. Így aztán ez a felállás lehetővé teszi számunkra, hogy ne nagyon lépjünk túl azon vámengedményen, amely ehhez már szükség lenne egy mélyreható, átfogó vitára a tagállamokkal és az Európai Egyesületekkel. Az intézményi aspektusokkal kapcsolatban sajnálom, de nem tudok most azonnal válaszsal szolgálni. Tegnap tájékoztattak csak éppen még, és én nem a kereskedelmi főigazgatóság képviselője vagyok, és hát valahol a források jobb felhasználása érdekében szükségünk van még konzultációra. A jogi szakértőink véleményét kell kikérnünk, hogy az omnibus csomag megfelelően került-e tükröztetése ebben a dokumentumban. De hallottuk, hogy a javaslat ugye annó két évvel ezelőtt született, született meg, ami a 2000, azaz az 1215-2009-es rendelet tervezetet illeti. Azt hiszem, hogy nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen. Akkor most térjünk vissza, a, ami pedig az omnibusszal kapcsolatos kérdést illeti, volt válasz, hallottunk választ. Winkler Gyula úr, kérem, zárószóként. Igen, Horvátország kérdésére nem hallottunk választ, de természetesen megkapjuk, majd ebben bizonyos vagyok a választ a bizottság részéről erre is. Tudomásul vettem az árnyék előadók javaslatait, a kérdéseket közösen fogjuk kidolgozni, meg fogjuk vitatni, és természetesen minden kérdésre megtaláljuk a választ. Köszönöm az árnyék előadóknak, köszönöm a bizottság képviselőnek, köszönöm szépen elnök úr. Elnök úr is köszöni szépen módosítók benyújtása 23-a július, mégpedig déli 12 óra lesz. Ha egyáltalán lesznek módosítók. Következő téma a tízes napi rendi pont. Igen, fontos témáról van szó. Az úgynevezett európai közösség tagságban nem rendelkező országból érkező dömpinget a támogatott behozatállal szembeni védelme, iránymutatások sora ez Emlékeztetnék arra is, hogy a koordinátorok a szakbizottságban úgy döntöttek, hogy felkérék az Európai Bizottságot, hogy addig ne fogadjon el iránymutatásokat, amik a jogalkotási dossziét nem zártuk le. Ezt tisztelettel kérjük. Ezzel kapcsolatban a bizottságnak már egy levelet is küldtem ebbe az irányba ható gondolatokkal. Nos, akkor most karoljuk fel ezt a témát. Christopher Fjellner néppárt részéről első eszmecserét tart. Mi vagyunk az illetékes bizottság jogalkotási fájról van szó, és még egyszer azt javasolnám, hogy térjünk a témára, nem túl hosszú idő áll rendelkezésünk, de mégiscsak próbáljuk meg ezt egy fél órában körüljárni. Christopher Fjellner, öné a szó. Én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak és a nagyszerű együttműködésnek a tegnapi árnyék előadó itt találkozónkon. Próbáljunk megoldást találni arra, hogy igen, későn kapjuk meg a mandátumot és a javaslatot a bizottság részéről, így igen nehéz időben befejeznünk a témát, még mielőtt a saját megbizatásunk végére ne érnénk. Hát ez egy komoly kihívás lesz számomra is, és az árnyék előadók számára is meg kell oldanunk ezt a nehézséget. Igen, technikailag komplikált, összetett dosszéról van szó, igen, csak sietős a dolgunk, de mégiscsak minden részletet körül kell járnunk. Miért? Mert igen, fontos a kereskedelem védelme szempontjából ez a kérdés. Fontos azért is, mert Számos vitát folytunk specifikus vámokról, dömping vámokról, mint a napelemek kérdése. Nem egy olyan gyakorlat ez, ahol adott specifikus eseteket értékelnénk, hogy jó-e vagy rossz a bizottság részéről, hogy XY dolgot tegyenek egy adott esetben, hanem inkább azt vizsgáljuk meg, hogy a rendszer maga hogyan működik. A célja az Európai Bizottságnak világos, és azt gondolom, hogy üdvözlendő, modernizálni kívánja a kereskedelem védelmét, és hát ez mindenképpen fontos, és időben érkezik a javaslat, időszerű, 95-ös idők óta, ugye a kereskedelem már sokat változott 95 óta. Az intenzitás, a trendek drámaian megváltoztak a kereskedelemben, ezért is olyan fontos véleményem szerint, hogy mindezt figyelembe vegyük, és próbáljuk értékelni a kereskedelem védelmi eszközöket. Talán néhányan emlékeznek arra, hogy volt már kezdeményezés 2006-2007-ben arra, hogy modernizáljuk a, a kereskedelem védelmet, már akkor is magam is sikra szálltam a, emellett, de a bizottság és a tagállamon belül is itt a parlamentben sem sikerült megállapodásra jutnunk arról, hogy hogyan, milyen módon modernizáljuk a kérdés az volt elnök úr részéről, hogy vajon most a helyzet jobb-e, hogy erre le, képesek leszünk-e. Válasz az, hogy a, a Mendelson biztoshoz képest remélem, hogy a kérdés kezelése jobb lesz, mint annó volt. Mit, milyen tanulságot vontunk le akkor abból a sikertelenségből? Azt, hogy politikailag igen érzékeny kérdésről van szó, hogyha sikerül akarunk járni, bizony komoly kompromisszumos ambíciókra van szükségünk, Persze, hogy itt az észak-déli megosztottságról van a szó, a termelők ö, ö, megosztottságáról nem, nem. Azt hiszem már nem. Ma már nagyon sok termelő importőr is, és a kihívások, akár észak, akár délen éljünk is, kihívások túl leegyszerűsített, lecsupaszított lenne ez a megközelítés, hogyha a törésvonalakat csak így állapítanánk meg. Sikerrel kell járnunk a, a, és amikor a bizottság nem állt elő javaslattal, ahhoz képest most én azt gondolom, hogy komoly előnyben vagyunk most. Jogi szempontból milyen elemekkel kell számolnunk? Először is a bizottság javaslattal állt elő, és az unió termelőit köt, termelői kötelező jelleggel ex officio együttműködésre ö, lesznek felszólítva. Világos jel, jel ez Mm, a bizottság részéről, hát ez régen nem hangzott el a bizottság részéről, hogy valami ex officio esetekről beszél, úgyhogy úgy tűnik, hogy nagyobb felelősséget kívánnak vállalni, és kötelezni kívánják a termelőket arra, hogy együttműködjenek. Nagyon érdekes lenne a bizottság gondolatait hallgatni, meghallgatni arról, hogy hogyan kívánják ezt a célt elérni, mert természetesen ellentmondásos kérdésről van szó, vannak, akik nem akarják ezt, nem akarják, hogy kötelező együttműködése kerülhessen sor, másrészt pedig nincsenek szankciók azok számára, akik úgy döntenek, hogy nem kívánnak kötelező érvényel együttműködni. Szóval a bizottság gondolatai érdekelnének arról, hogy ezt a specifikus jogi követelményt hogyan kívánják elérni. Másrészt két hetes határidőben kell az úgy nevezett eh, shipping close eh, záradékról tájékoztatást nyújtani, amikor vámmentes eh, kereskedelemről van szó. Vannak itt ugye spanyol hangok, amelyeket hallok. Itt közvetlen üzenet Madridból érkezett itt azonnal. Lehet, hogy valami rosszat mondtam már, megint hangzik viccesen. De hát ez a két héten belül értesítés, miért két hét a kérdésem? Ez. Miért? Hogy akarják elérni ezt a két hetes értesítési határidő betartását? Itt most egy politikai kompromisszumról van szó, vagy mi az oka ennek? Lehet, hogy ez túl hosszú mondjuk az orosz importnál, de túl rövid, az biztos, hogyha csínai, kínai importról beszélünk. Harmadik dolog. Most az alapanyagoknál azt is szeretném megérteni, hogyha jól értettem, akkor itt mi Genfben kötöttük az ebet a karóhoz, a VTO-nál, hogy ezt a célt elérjük, de miért, vajon ez miért ennyire fontos, és hogyha ez tényleg fontos, akkor miért az a nyersanyagok esetében fontos a nyersanyagoknál, ez azt jelenti, hogy az energianyersanyagok is ez alá a, a, mm, a szabályozás alá esnek majd? És ha igen, akkor miért? Aztán negyedik gondolatom. A, a az ECPAL Review alatt begyűjtött vámok visszatérítésének kérdése. Eh, hogy ez jó -e vagy rossz, ez logika kérdése, de hogyan kell ezt a visszatérítést megoldani a vámhatóságoknak, ugye kiadja a bizottság ezt az ukázt, de hát ez egy egész rém álommá válhat gyakorlati megvalósításában, amikor ezen vámokat vissza kell téríteni. Tehát gyakorlatilag hogyan fog megvalósulni mindez? Iránymutatásokról nem akarok nagyon hosszasan szólni, az EU szelekció, profit ár és meghatározása, expiry review és egyéb kérdések. És jó, hogy ezeket az iránymutatásokat felénk terjesztett a bizottság, de hát még mindig válunk a jogi véleményre, reméljük ezt hamar megkapjuk, és aztán azt is szeretném kihangsúlyozni, elnök úr, hogy a parlament szempontjából fontos, hogy valóban úgy vizsgáljuk meg, ahogyan a bizottság is megnevezte, megnevesítette ezt, tehát csomagként kell kezelnünk. A bizottság, a biztos is elmondta, a csomag ezen részét még addig kell elfogadnunk, mielőtt a teljes egységet értékelnénk. Mert ez úgymond az egyensúly helyzeten is változtathat elnök úr a bizottságnak írt egy levelet, szeretném tudni, hogy mikor kapjuk meg a bizottsági választ majd, és akkor meglátjuk, hogy az egyensúlyt hogyan lehet valóban megtartani, és az elfogadásra most csomag jelleggel vagy rész jelleggel kerül sor. Végül pedig egy dologra uh, szeretnék még ki, uh, kiemelten uh, utalni. Itt az, hogy most űrhelyzet van. Nos, hát komoly, fontos változtatásokat eszközöltünk, amikor elfogadtunk jelentéseket a döntéshozatalban és a kereskedelem védelmi eszköztárban az omnibus jogalkotás minden megváltoztat. A komitológia, a szavazás szintjén az egyensúly helyzet megint csak felborul. Én úgy értelmezem, és nem vagyok egyedül ezzel az értelmezéssel egyetértünk abban, hogy az omnibus sokkal nagyobb ö, hatáskört, de felelősséget is biztosít a bizottság számára. Ezért fontos számunkra, hogy megértsük, értékeljük azt, hogy a bizottságnak mi a célja ezzel a javaslattal, és hogy a felelősségi körök mellett legyenek az átvilágításra, a vizsgálatra, a nyomonkövetésre, az átláthatóságra is eszközeink itt a parlamentben. Én nem vagyok szakértő az amerikai uh, kereskedelem védelmi instrumentumok alkalmazásában, de úgy érzem, hogy az amerikai rendszerben ott például nagyobb az átláthatóság, ha például a kereskedelmi uh, jogszakértők jobban vizsgálhatják, átvilágíthatják a végrehajtás alkalmazását. A bizottság véleményére vagyok kíváncsi, hogy itt az EU-ban ne valami hasonlót be lehet -e vezetni. És hogyha egyetlen dolgot szeretnék mind a termelők, mind az importőrök szempontjából egy specifikus esetben megkérdezni. Mindenki ugyanazt akarja. Mikor születik meg a határozat. Mikor tudjuk majd, hogy valóban bevezetése kell a rendszer? És ha jól értettem, akkor kilenc hónap áll rendelkezésre a vizsgálat lefolytatására. És érdekes lenne azt is tudni a bizottságtól, hogy egyáltalán a kilenc hónapban úgymond mi történik az első két hétben? Mindent ö, ö, lezavarnak, és akkor aztán mi történik? Ha a döntéshozattal ö, mondjuk ö, mennyi idő alatt történik meg a kilenc hónapos időszakban? Mert ha minden a végén dől el, akkor itt valahol a termelékenységről is beszélünk, tehát mit teszünk az átláthatósággal és termelékenységgel, és hát az értékelés, a bizottság jogi javaslatának értékelésre itt leállnék. Kíváncsi vagyok a kollégáim véleményére, különösen, hogyha más gondolataik vannak a, a kiszámíthatóságról és az átláthatóságról. Uh, nagyon szépen köszönöm, 20 percünk van így, úgyhogy nagyon fegyelmezett vitát szeretnék. Először megadom a szót az árnyék jelentések felelőseinek. Andrea Cosolino, a Szonya Szocialisták és Demokraták frakciójából kettő, azaz kettő perc. Nagyon gyorsan. Köszönöm. Köszönöm a jelentés készítőjének ezt a nehéz munkát, és nagyon remélem, hogy elszántsággal sikerül elérnünk a jó célt, még akkor is, ha tudjuk, hogy az idő nagyon szűkös, nagyon nagy az idő nyomása, kevés idő áll rendelkezésre a bizottságnak, a parlamentnek, a bizottságnak tehát ez már elindult 1995-ben ez a probléma, de hát azóta a világ rengeteget változott, úgyhogy nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történt, miről van szó a kereskedelem, szolgáltatások, áruk területén. Fontos a vita is, a, fontos a vitában az időtényező is, tehát hogyan lehet ezt időben jól beosztani, hogy megfelelően meg lehessen szervezni, a módosítók is érvényesülhessenek, és nem csak a technikai részletekre kell összpontosítani, lehet, hogy az ördög az a részletekben rejlik, de azért megfelelő keretekre is van ö, szükség, és azt hiszem, hogy ö, az összeurópai népgazdaság got kell alapul venni, hogy hogyan fog az fejlődni az elkövetkezendő 10-15 évben, ha hosszabb távon gondolkozunk, akkor nagyobb erőre van szükség, és ez nem csak az egyes intézmények között kell, hogy vita tárgya legyen, nem csak itt kell szabályozni, megfelelő időpontokra, időtávokra van szükség novemberig legalább, hogy egy világos keretet tudjunk kialakítani, és tisztában legyünk azzal, hogy milyen hatásai lesznek egy ilyen reformnak a termelő ágazatban, Európában. Szó esett már a különböző kezdeményezésekről, mondta a bizottság elnöke is, hogy valahol nem világos a dolog, ugyanis most nem arról van szó, hogy a következő hónapokban megszülessen egy rendelet, ez nem teljesen világos, sokkal többet kell tenni, hogy a, az iránymutatások megfelelőek legyenek. Mit jelent mindez? Nem szabad túlságosan elkapkodni egy ilyen vitát, megfelelő konzultációkra van szükség, ez nem teljesen világos nekem, és ezt szeretném, ha a bizottság pontosítaná. Köszönöm. És most a következő, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, aki egy nagyon politikai és érzékeny témán dolgozik, nagyon nagy erőfeszítéssel, Persze, a, a kereskedelemvédelem eszközeinek a modernizálására szüksége, szükség van, és erősíteni kell, ugyanis ennek a védelme az az, hogy ő el lebeszéljen, el tántorítson bizonyos dolgoktól. Tehát a politikának kell itt ezt megvalósítania és ezt el kell érni, hogy bizonyos gyakorlatokat ne alkalmazzanak. A második megjegyzésem. Teljesen egyetértek azzal, amit az előttem szóló mondott, hanem itt a, az indirekt kereteket kell ismerni. Itt többről van szó, mint egy jogszabályalkotási javaslatról. Ez teljesen paradox, teljesen demokrácia ellenes hogyha ezt ilyen gyorsan csináljuk, és másik oldalon pedig rendkívül fontos, hogy pontosan meg tudjuk válaszolni a kérdéseket. Most nem részletekről beszélünk, de ki határozza meg, hogy milyen kritériumok érvényesülnek, milyen célokat akarunk megvalósítani. Ez már a politika kérdése. És a bizottságnak megfelelő javaslatot kell előterjeszteni ezzel kapcsolatban természetesen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm. Valóban a bizottság stratégiája nehezen érthető, és ez a nehéz helyzet, ez, ez világos, de a javaslat, a szabályozás az késik, mert hogy a keretekkel foglalkoztak, na most itt némi ellentmondást vélek felfedezni. A világosnak pontosan el kell mondania, hogy miért ezt a menetrendet választotta ezzel a jogszabályjal kapcsolatosan. Három vagy kettő kérdés, és kilenc hónapra csökkenteni a vizsgálat idejét, ahogyan ezt hallottuk. A fotovoltaika esetében ugye ez egy nagyon komoly vizsgálatot igényel, ezt a bizottság elvégezte, de egy idő után mm, ugye nem tudjuk úgy védeni a saját iparunkat, ahogyan szeretnénk, tehát a jövőben ez veszélyeket rejthet magában, a másik pedig a vámokkal kapcsolatos, és Mariel erről már szólt, hogy milyen a rendszer, és hogy ugye megvannak a szabályok erre vonatkozóan, és az anti, a dömping ellenes intézkedéseket meg kell tenni, és világos, hogy így módon sok esetben nem segítjük a nemzetközi kereskedelmet, és az exportkorlátozások is megjelenhetnek, és milyen módon reagál erre adott esetben az Európai Bíróság. Utolsó kérdés, a kis és középvállalatok kérdése, amelyek globálisan kivannak zárva abból a lehetőségből, hogy a dömping ellenes dömping ellen védekezzenek, meg kicsik, és lehetnek olyan iparágak a jövőben, amelyek ezek különösen érintik a kis és vállalatokat, és hogyha nincsenek meg a saját védelmi eszközeik, és itt mindenek körül az innovációra van szükség, és ők egy nagyon komoly részét jelentik a kereskedelemnek, akkor ezek a KKV-k nem tudnak sikeresek lenni a dömping ellenes fellépésben. A jelentés tervezet és a módosítók benyújtásának a határideje, ugye mikor történjen, mi persze, hogy a szeretnénk, hogyha megvalósulnának ezek a határidők, de azért ezek egy kicsit problematikusak. Köszönöm szépen. Nos, Krisztofé, nagyon komolyan megpróbált mindent, és én ezt támogatom. Az időbeni menetrenddel kapcsolatban jó lenne, hogyha elektronikusan lehetne benyújtani a módosítókat, akkor ez nagyon sok időt jelentene és időt oldana meg, úgyhogy én támogatom a raportőr javaslatait, hogy módosítsuk az időtervet, de ezt akkor jobban, tudják, biztos, jobban tudjuk biztosítani azt, hogy még ebben a ciklusban kerüljön ez elfogadásra, és akkor sikerül még számos lehetőséget biztosítani az érintettek számára is a kérdés megvitatására. Először is én szeretnék egy olyan rendelkezést, amelyben már megállapodtunk a Renaldi jelentés kapcsán, és ez kötelezi a bizottságot, hogy in kamera vitassa meg az INTA bizottsággal ezeket az eljárásokat. Ez nem a transzparencia kérdése, hanem csak igazolja. A metodológiát, a módszert, azokat a rendelkezéseket, amelyeket a bizottság alkalmaz. A második ajánlás Krisztóf is mondta, hogy a vám visszatérítés kérdése. Én azt javaslom, hogy amikor az intézkedések nem, nem terjednek ki a lejáraton túlra bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, de előzőleg sor került ezeknek a vámoknak a beszedésére. Ezt a bizottságnak ki kell dolgozni, remélem meg tudják tenni, és ez nagyon fontos lenne, lényeges, hogy ugye a pénzt azt, azt beszedik, akkor igenis megvan az a joguk, hogy az érintetteknek, hogy ezeket kérjék, ezeknek a visszatérítését. Köszönöm Krisztofének, nagyon jó munkát végzett, mint mindig, és kiváló a jelentése, azt hiszem. Igen, ez egy komoly dicséret, Robert. A következő árnyék jelentés felelős Hermut Scholz a GUE részéről. Rövid leszek, köszönöm, elnök úr. Számomra ez az egész megközelítés nem igazán jó, megfelelő, és már szó esett erről tegnap is röviden az árnyék jelentés felelősök között, hogy hogyan, milyen, milyen megközelítést alkalmazunk. Ez, ez fontos, ugyanis a struktúra, a cél, a megközelítés, ezek nem sürgetnek bennünket, de azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság mit akar és mit ért a pragmatikus kiegyensúlyozott módon. Mit jelent ez a bizottság számára? Néhány kollega már eh, tett fel kérdést ezzel kapcsolatban, talán egy kicsit részletesebben el tudnák mondani, hogy ez mit jelent, másodszorban pedig át kell gondolni, és erről tegnap szó esett, hogy hogyan helyezhető el ez a menetrendben. Ez egy nagyon komoly kihívás, hogy a még meglévő időben, amíg mi, mint bizottság még létezünk, ez megoldható legyen. Úgyhogy Krisztofernek csak jó szerencsét tudok kívánni, hogy képes legyen tartani ezt a menetrendet, és a mi frakciónk részéről a végleges válasz részletesen, tehát hogy mit tartunk erről a javaslatról, ezt el fogjuk részletesen juttatni majd a raportőrnek, hogyha tudjuk pontosan a menetrendet. Igen, köszönöm szépen. Szót kért még hárman vannak. Egy percre szeretném korlátozni a hozzászólási időt. Krisztiáne. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm, Christopher. Valóban nagyon komoly munkát végzett, és az árnyék jelentés felelősök nyilván segítséget nyújtanak. Világos, és ezt mások is mondták már, hogy a világ az változik, drasztikus módon változott, azonban a bizottság eljárása a változásoknak való megfelelés érdekében nem igazán jó, sok bilaterális egyezmény létezik, de hát vannak olyan rendelkezések, amelyek ennek teljesen ellentmondanak. mondanak Úgyhogy a bizottságtól szeretném kérdezni, hogy adjon megfelelő választ, ha ez lehetséges. Hogy milyen rendelkezésekre kerülhet sor bizonyos országokkal kapcsolatosan. Vannak különbözőek a szabályok az egyes országokkal, amelyekkel együtt működünk és mm, ideje lenne, hogy véget vessünk ezeknek a különbségeknek. Meg kell nézni, hogy honnan erednek, származnak ezek a különbségek, és pozitívan kell a jövőbe tekinteni. Rinaldi, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Krisztofé ezt a kiváló jelentést, egyetértek több hozzászólóval ez az egyik utolsó, remélhetőleg utolsó jogszabály, amit, kész, amit még be tudunk fejezni a parlamentnek a mandátuma alatt, és ez nagyon lényeges elemet jelenthet ez a kereskedelmi kapcsolatokban a jövőben. Válság idején, és akkor, amikor az üzleti közösségek, a business community mm, úgy érzik, hogy a nagy globális folyamatban nincsenek igazi barátaik. Szóval azt a politikai üzenetet kell küldenünk, hogy mi erősek vagyunk, és igenis idejében sikerül nekünk lépnünk még a következő választások előtt. Ne arról van szó, hogy egy csupán technikai megközelítést alkalmazunk, hát ez politikai vita, és itt az exportőrökről, importőrökről, termelőkről van szó, hát ők azok, akik a mi Európánkat jelentik, és az egész üzleti környezetet. Azt is szeretném tudni, hogy miért különbözünk annyira attól, amilyen tapasztalatokra más országok tettek szert a komparatív megközelítés nagyon hasznos lenne. Számos kérdésben egyetértek az előttem szólókkal, a kkv esetében valahogy meg kell oldani, hogy hozzáférjenek ezekhez az instrumentumokhoz. Ez egy nagyon fontos része a mi ipari és kereskedelmi rendszerünknek Egyszerűen nem értem, hogy minek, miért van szükség 9 hónapra 6 helyet, és miért kell ezt a szállítási záradékot belevenni, ezt nem igazán értem. Köszönöm. Nikola, um... köszönöm szépen. Valóban hasznosak volnának a különböző rezsimek összehasonlító tanulmányai. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy a legtöbb versenytársunk nem rendelkezik a WTO plusz kereskedelmi rezsimmel. Nora Berán. Köszönöm szépen, kedves kollégáim! Valóban a ö, kereskedelmi védelmi instrumentumokról beszélünk, amelyeknek célja az, hogy megerősítsék ezen modernizációt és a felhasználást is. Az Európai Unió megközelítése technikai jellegű, olyan instrumentumokon keresztül, amelyek a közösségi ö, ö, megfontolásokat képviselik, és valahol úgymond az olyan protekcionizmus ellen vannak, mint amelyet néha a gazdasági versenytársaink alkalmaznak. Az antidömping intézkedések alatta vannak a nemzetközi normáknak, és nagyon sokszor nem is vizsgálják ki ezeket, ezen el kell gondolkodnunk. Ezen rendeletnek az első célja az, hogy a kereskedelem védelmét szolgálja hatékonyan az európai iparágakat a tisztességtelen kereskedelmi versenytől védjék az EU-ban, európai érdekeket és kihívásokat kívánunk védeni, megvalósítani. Érdekes aspektus volt ez, szerettem volna a fenntartásomat viszont megosztani önökkel. Először is az átmeneti intézkedések elébe menni. Nem lehetne lehetővé tenni az importőrök számára, hogy ö, ö, még mielőtt a ö, vámokat kivetnénk, nem lehetne a hozzáférést megvalósítani számokra. Nem kellene az átláthatóság nevében, valamint az elő ö, ö, kiszámíthatóság nevében valahol inkább az eszközeinknek a súlyán és hatékonyságán javítani, ami pedig a jogalkotási tervezetet illeti, a kollégáim is rámutattak az eljárási aspektusokra, iránymutatásokról van szó, valóban megértjük és támogatjuk és a szándékot arra, hogy átláthatóság legyen a módszertamban, az alkalmazás terén, de végül is azt mondanám, miért nem lehetne ezt a bizottság szövegébe beilleszteni, vagy mellékletben nevesíteni ezt, hogy minél inkább a ö, demokrácia teljes körű alkalmazását támogatnánk bizottság. Mr. Müller, Wolfgang Müller. Wolfgang Müller. Első véleménycserénél tartunk. Sok bírálat érte a bizottság kezdeményezését, de nem tudok korlátlan időt biztosítani önnek a védelemre. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztában vagyok vele, hogy szorítja önöket az idő. Nagyon sok és nagyon jó és nagyon érdekes kérdéseket tettek föl. Igyekszem rövidre fogni, fogni magamat a válaszomban, és igyekszem a lehetőleg átfogóbban választ adni. A bizottság javaslata arra a célra tör, hogy a hatékonyságot és az eszköz átláthatóságát megnöveljem, és végezetül a kis és középvállalatok helyzetén is javítsom. Ebből érthetjük meg az egész javaslat logikáját, és erről beszélt Solc úr felszólalásában, hogy minek, hogy értelmezzük az egyensúlyt. Nos, az egyensúly volt az a vezető elv, amely az instrumentum kialakításánál vezetett bennünket. A kereskedelmi védelmi eszközök a nem fel a tisztességtelen importok ellen véd bennünket, másrészt ezen kereskedelmi védelmi intézkedések kihatnak az európai gazdaságra is, hiszen <clears throat> ezek kihatnak az importokra is. Tehát megfelelő egyensúlyt kell találni. A nem fair import ellen meg akarjuk védeni az európai gazdaságot, de ugyanakkor meg akarjuk akadályozni, hogy az importőrökre túl nagy terheket rójunk. Kerestük gyakorlati problémákat az üzemeltetők, az importőrök, az ipar képviselői részéről, <clears throat> és igyekeztünk gyakorlatorientált megoldásokat találni. Célunk persze az volt, hogy ne túl protekcionistává tegyük ezeket az eszközöket, de hogy ne is legyenek ezek túl liberálisok, hanem sokkal gyakorlati megoldásokat keresünk a problémára. Hogyha végigolvassák a benyújtott javaslatunkat, akkor láthatják, hogy a legtöbb javaslatunk mindkét oldal érdekét szolgálják. Egyrészt az uniós ipar érdekeit, de azokét is, akikre az intézkedések negatívan hatnak ki de persze vannak olyan részek, amelyek egyértelműen az uniós ipar érdekeit, más javaslatrészek pedig az importőrök érdekeit szolgálják, de ilyen módon nem veszélyeztetik azért az egész eszköz hatékonyságát. Kérem, nagyon rövidre fogja magát, kedves bizottság. Tehát az iránymutatásokban <clears throat> persze megkaptuk az önök levelét, és dolgozunk a válaszon. Reméljük ez minél hamarabb elkészül. Tisztában vagyunk tehát az aggályaikkal. De igyekszünk kihangsúlyozni, hogy sok időbe fog telni, még ezen iránymutatásokat el tudjuk fogadni. Aztán a következő kérdés. hogy miért a nyersanyag és miért nem a munka kérdésére koncentrálunk, azért választottuk ki a nyersanyagot, és úgy tudom, hogy a bizottság és a, a tiszteltház is támogat ebben bennünket, mert a nyers anyagpiacok torzulása egyre jobban terjed, és úgy gondoljuk, hogy itt valamit tenni kell. A harmadik államok, akik a piac tordulások, to, torzulásokat kiváltják, meg kell akadályozni, hogy ő preferenciális elbánást kapjanak. Ugyanakkor igyekszünk az ipar érdekeit is figyelembe venni. Mégpedig úgy, hogy csökkentjük 9-ről 7 hónapra az átmeneti intézkedések kiszabhatóságának hosszát. Ezt az ipar vetette fel. Ezt a lehetőséget is persze végrehajtási javaslatokkal fogunk élni, hogy hogyan tudunk megfelelni a szereplők által felvetett ezen célnak. Aztán, hogy miért két hét és miért nem több, erre is válaszolok. Hát attól függ, hogy mikor kész a bizottság a döntéssel, de hát a két hétre visszatérve. A két hét voltak éppen annyi idő, amíg a bizottság a Code of Action-t um, megfogalmazza, és ezt köz eljuttatja a tagállamoknak. És persze el fogjuk juttatni ezt a többi félnek is, hogy mindenki egyszerre kapja meg ezt az információt. Tehát ez a két hét azt az időszakot fejezi ki, amennyi ideig a bizottság mérlegel, és a két hét, második hét végén pedig eljuttatja a döntését a szereplőkhöz és a tagállamokhoz. Ezért nem hosszabb. Aztán az omnibus és a transzparencia illetve az amerikai rendszer kapcsán feltettek egy kérdést. Valóban az USA-ban egy olyan rendszer működik, <clears throat> hogy az exportőrök ügyvédjei betekinthetnek a bizalmas dossziékba, És persze <clears throat> az importőrök is betekinthetnek de ez nem annyira a szabályokkal függ össze, hanem sokkal inkább a bizonyos esetekben való, a szabályok bizonyos esetekben való alkalmazással függ össze. Egy értékelés kimutatta, hogy ez nem célra vezető mi közegünkben ennek a szabályrendszernek a használata, de hogyha másként látják, akkor köszönöm az erre vonatkozó információkat. Köszönjük szépen, novemberben erről a kérdésről meghallgatást tartunk, ahol, amelyen külső szakértők is részt vesznek. Krisztofer, tiéd a szó, hogy az első véleménycserét lekerekítsed. Úgy tűnik, hogy ezért itt körvonalazottak fontos kérdések, nem? Azt hiszem, hogy Starnes úr valami nagyon fontos mondott. A legjobb kereskedelem védelmi intézkedés az, amelyiket soha nem használunk. amelyeket amely a legjobban megvéd bennünket a problémától. Tehát azt hiszem, hogy amikor ezt a munkát elvégezzük, erre az elvre kell figyelmeznünk. Hát az idő, a menetrendről nem fogok beszélni, erről beszéltünk tegnap, de ahogy mondtam tegnap is, szívesen igazítom az időket, de hát egy kihívás előtt állunk, ezt látni kell. A három óra nem három óra lesz publikálom a jelentést, amikor a fordítóknak különöm, és ne felejtsék el, hogy ne az, én, nem az én jelentésemet, hanem a bizottság anyagát módosítjuk, de ebben is válvetve szeretnék dolgozni a kollégákkal. Persze meghallgatjuk a szereplőket, egy meghallgatást is fogunk tartani, workshopot is tartunk. Egy sor kérdést a bizottságnak jobban el kell magyaráznia például a nyersanyagokra vonatkozólag. Tehát talán a legjobb az volna, hogyha begyűjtenék a kérdéseket, én magam is összeírom a kérdéseimet, meg a kollégákat kérem juttassák el hozzám a kérdéseket, és ezeket akkor eljuttatom a bizottsághoz. Például, hogy hány döntést hoznak a periódus végén, sokkal inkább a 9 hónapról 7, vagy egyes kollégák szerint 6 hónapra csökkentedő időszak elején. Tehát az a lényeg, hogy a legátláthatóbb legyen ez a jogszabály, és ehhez igyekszünk majd hozzájárulni. Thank you, Christopher. For... Köszönöm szépen, Christopher. Tovább lépünk a 11-es napi rendi pont taglalására. Ez a CARS 2020-as program. Második eszmecserem és egy véleményt, véleménytervezetet vizsgálunk meg. Ezt a véleményt az INTE készíti az ITRE-nek, amely a illetékes szakbizottság. Meghívtuk őket, hogy vegyenek részt ebben az eszmecserében, illetve abban a vitában, amikor a véleménytervezetünket megvitatjuk, Három szereplőt hívtunk meg, hogy az mondat alanyát is elmondjam. Jelentéstevőnk nem más, mint Maria Badia, a SND frakció nevében, akinek meg is adom a szót, hogy vezesse be a vitát, az eszmecserét. Maria tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! I am, I am going to be very brief because it's interesting. Igyekszem rövidre fogni magamat, mert sokkal érdekesebb volna a vendégeinket meghallgatni. Véleményemet az Európai Unió autóiparának stratégiai jelentésére alap, jelentőségéből indítottam ki, mind a kereskedelemben, mind a foglalkoztatásban, mind a gazdaságban kulcsjelentőségű ez. Hiszen ez egy technológiai innováción alapuló ágazat, az innováció magas szintje pedig vitális a gazdaság számára, hogy a fenntarthatóság és a versenyképesség céljainak megfeleljen. Ugyanakkor egy-két szót mondok a tömegközlekedésről is, a közösségi közlekedésről, és azt gondolom, hogy a közlekedés és az elérhetőség nagyon fontos szerepet játszik, és ebben is ez az ágazat nagyon fontos szerepet játszhat. A és itt is figyelembe kell vennünk a közbeszerzések jelentőségét, hiszen ugye az Intában vitatjuk meg ezt a kérdést. A CARS 21 van magas szintű munkacsoportról is beszélek, amely arról beszél a jelentésében, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy egy erős és versenyképes autóipart működhessen, de ezt nem szabad a munkavállaló jogok és a szociális normák kárára megtenni. Hangsúlyozom ugyanakkor a multilaterális és a bilaterális tárgyalások jelentőségét, a vám és nem vám jellegű vagy non-tarif barrierek leépítésében, az FTA-k, tehát a szabadkereskedelmi megállapodások célja az kell, hogy legyen, írom, hogy ezek támogassák az Európai Unió autóiparát. Vannak erről tapasztalataink is, a idáigi FTA megállapodások területéről, illetve de most kitárgyalandókról. Végezetül pedig arra kérem az Európai Bizottságot, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat vizsgálja át ezen ágazat szempontjából is, és fontosnak tartom, hogy az autóiparunk versenyképességének szempontjai alapján is vizsgáljuk meg a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Ezekről, ezek a fő kijelentései a jelentésemnek, és örömmel figyelek a többi frakció az árnyék jelentéstevők észrevételeire is, és kíváncsi vagyok persze, hogy a vendégeink hogyan gondolkoznak mindenről. Köszönöm szépen! Megkaptuk a jelentéstervezetet, és ahogyan elmondta ennek a találkozónak a jelentőség abban rejlik, hogy meghallgassuk a szereplőket, és először Carlos Románénak adom meg a szót a Volkswagen csoport spanyolországi képviseletéből. A Volkswagen a legnagyobb európai autógyártó. Hat percet adok minden felszólalunknak, hiszen a tolmacsok munkaideje aztán lejár. Carlo Romani úr, üdvözlöm, Benvenido, szeretettel látjuk. Köszönöm szépen, hogy a találkozón részt vehetek, és köszönöm a téma felelős asszonynak is, Mária Badia Ikucse asszonynak a meghívást. Először is. A kérdés, amelyet a szakbizottságban vizsgálnak, alapvető fontosságú ágazatunk szempontja szempontjából, <laughs> ágazatunk szempontjából, és amely az európai gazdaság jelentős részét képviseli. A Seatról, a Volkswagen egyik eh, eh, leányvállalatáról van szó. 96 óta tartozunk a Volkswagenhez 12 leányvállalat egyikeként. A Seatnak lehetősége volt a 90-es években arra, hogy valóban a spanyol ipar színe javát képviselhesse évtizedek óta, több mint 60 évet tavaly, 300 ezer autót, új autót értékesítettünk, melynek nagy részét Barcelonában gyártottuk le. Ki 377 ezer autóról volt szó, és milliárdos, sok-sok milliárdos bevételt képviselünk. Mi vagyunk az egyetlen gépjármű márka Spanyolországban, és egyedül nekünk vannak olyan képességeink, amelyek a gyártástól a kereskedelmi forgalmazásig a teljes, átfogó spektrumán részt veszünk a gépjármű forgalmazásnak, értékesítésnek és gyártásnak Spanyolországban. A válság ellenére sikerült Spanyolországban megtartanunk, sőt, létszámunkat növelnünk is egyes vállalatainkban, egyes gyárainkban. 60%-a a beszállítói körünknek spanyol, komoly exporttevékenységet végzünk, ez az önök számára legrelevánsabb. 83%-át a legyártott volumenünknek 77 országba exportáljuk. 83%-os tehát az export tevékenységünk, és azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az elmúlt években az, az EU-s értékesítés 18%-ot ért el, ez 50%-os ugrást jelent az előző évhez képest. Természetesen ez nem egészen meglepő, hiszen az európai piac eh, most már telítődött, úgyhogy új piacok után kell néznünk. Mindazon túlmenően, amit most elmondtam, természetesen alappillére vagyunk a gazdaságnak, 18% az export tevékenység, 10% az euró heteknél, eurók millióit a kutatás és fejlesztésbe investáljuk, és 12%-át a spanyol beruházásoknak mi magunk investáljuk a spanyol gazdasági helyzet ellenére vannak mégiscsak derülátásra okot adó híreink is, az, üzle, az üzemeinkben Audit, Fordot is Valenciában látunk, Renault, Nissan is megjelent Spanyolországban, úgy döntöttek, hogy most már nálunk gyártanak az Opel is, szeretne egy új termékkel Szaragoszában gyáretséget létrehozni. Hát, így néz ki a helyzet, így reméljük, hogy majd a 3 milliós évente legyártott volumenhez visszatérhetünk. Tavaly 2 milliót te, gyártottunk, 20%-os zsugorodás volt tapasztalható a piacon, de a gépjármű ágazat reméljük felévelő pályára jut majd megint, nettó exportálók vagyunk, 87,4%-a a termékünknek, a termékeinknek exportra kerül, és hasonló ez ahhoz, ami a Seatnál történik. 19,8% az EU-n kívül, a növekedés 11 pontos 2009 és 2012 között. Ez megerősíti azon nyilatkozatot, amelyet már elmondtam, tehát mely szerint az európai piac egy kicsit telítődött, és a megfelelő eszköztárral tudjuk az Európán kívüli jelent létünket megerősíteni, mire van szükségünk. A kiegyensúlyozott megállapodások, a kölcsönösség hívei vagyunk a megállapodó felek között, mivel az EU piaca telítődött, más piacok felé kívánjunk nyitni, és fontos, hogy az átfogó növekedés a gépjármű iparban 51% lesz majd 2018-ra, hála a feltörekvő piacok befogadó képességének, ezek közül önök is ismernek számos ilyen piacot. Igen, fontos a világ eh, gépjármű gyártóinak eh, tízes élmezőnye között egyetlen gépjárműgyártó európai. Ez egy német gyártó, Olaszország, Franciaország, Spanyolország mögötte találhatók. Természetesen gyorsan lezárom előadásomat. Hogyan látjuk a jövőt a Dél-Koreával való kapcsolatrendszerünkben? Nos, a helyzet Jelenleg természetesen panaszra ad okot, hiszen vannak piacok, amelyek bezáródtak. Japánban is vannak aggályunk, de reméljük, hogy majd korrigálhatóvá válik ez a helyzet, ami az USA-t illeti. A héten kezdődtek igazából a dolgok, és azt kell, hogy bevalljam önöknek, hogy derülátóbbak vagyunk, de a nagy kérdés rövid távon mégiscsak a japán piac alakulása. Ami pedig Dél-Koreát illeti, még azt is szeretném elmondani, ami esetleg érdekes lehet önök számára, tudom rövid időm áll rendelkezésemre, de számunkra a szabadkereskedelmi megállapodás az azért jön létre, hogy mi is koreai gyártókat fogadhassunk ide, főleg azért, hogy mi a saját márkáinkat Dél-Koreában értékesíthessük. Most pedig egyenlőre nem ez a helyzet, egyenlőre a viszonosság teljes hiányába ütközünk a dél-koreai megállapodások keretében. Ez hiba. Dél-Koreában ezt a hibát elkövettük, remélem, hogy másutt nem esünk ugyanebbe a csapdába amikor a japán tárgyalásokat lezárjuk. Nyolc percet szenteltem ezen előadásomnak, elnézést érte. Következő előadunk pedig Wolf Liaklin úr, aki az Európai ö, Fémipari ö, ö, Egyesület képviselője, 6 percben adom meg neki a szót. Euh, parler en français. Merci beaucoup euh, pour euh, cette invitation. Ah. Franciául szeretnék szólni. A véleményünket, álláspontunkat szeretném, és a szervezetemet bemutatni. Már most nem a öm, öm, csak a fémipart képviselem, hanem a vegyipar, valamint a textilipar ágazatát is, a teljes értékláncot foglaljuk, akár a textil, az üveg, valamint a filmipart is képviseljük többek között. Amikor 2012. novemberében a bizottság közleményét közzétette, akkor először is üdvözlendőnek találtuk ezen negyedik pillér megjelenését, a szociális aspektusok kidomborítását. A bizottság ezen közleményében látjuk, hogy eredményként szakértői konzultációra ad lehetőséget, ez egy üdvözlendő újítás ami viszont nem volt még így az előző tapasztalatok és gyakorlatok során 2007-re gondolok itt most. Sajnos azt állapíthattuk meg, hogy a szociális vetülete az ágazatnak a négyes pillérben elszigetelten jelent meg, és a más pilléres utalásoknál is nagyon elszigetelten vonat ö, találjuk ezt meg. A social mainstreaming ö, e, neve, megnevezést olvashatjuk, tehát a szociális aspektusok ö, teljessége. Mi szeretnénk, ha testet öltene, és minden egyes ö, szakpolitikában megjelenne a bizottság tollából egy módosítót kér a foglalkoztatási szakbizottság a, azon jelentéshez vona, az jelent, a, e, ezzel a jelentéssel kapcsolatban kérnem, hogy ezt is vegyék figyelembe ezt a módosítót. 2012-ben ilyen volt a helyzet. Számos dolog történt azóta. A gépjármű ágazat helyzete egyre súlyosabbá válik az európai piacon. Az értékesítési adatok továbbra is zsugorodnak, mélyrepülésben vannak. A, a 2020-as gyakorlat az ágazat átszervezését, kapacitás csökkentését, gyártási kapacitások csökkentését célozza meg Európában. Ez számunkra természetesen egy olyan megközelítés, amely igen fájó, mert ez azt jelenti, hogy maga az ágazat is valahol e, saját maga alatt vágja a fát, és minden jövő képtől megfosztja magát, hogy részt vehessen egy esetleges későbbi gazdasági fellendülésben, felvilágzásban itt Európában. Ez megtörténik majd, ebben hiszünk, hiszen a jelenlegi nehézségek mindenek előtt annak tudhatóak be, hogy az európai, dél-európai megszorító intézkedések begyűrűztek, és hogy a vásárlói erő megnyírbálták. Ennek vége lesz egyszer, hiszünk ebben, és hogyha a szakipar nem képes az a jövőbeli igényeknek megfelelni, akkor bizony helyette más, másot legyártott járműveken fognak gurulni majd az európai fogyasztók. Egy másik aspektus, amely megjelenik a szakágazatban, az az, hogy az elektromos gépjármű, az elektromos mobilitás valós kilátásokkal bír az európai piacon. Minden bizonyal lesznek elektromos autók, amelyek majd az európai út, útjainkat szelik keresztbe kasba. kérdés az, hogy hol gyártják majd ezeket az elektromos üzemű autókat? Vajon az európai földrészen vagy sem. Nyitott még a kérdésre andandó válasz. Meg kell határozni Európában ezt. És a vállalatok igazgatóságainak majd meg kell fontolnia, hogy ezt a, ezen ipari e, háttérországot, bázist Európába vagy Európán kívülre építik-e majd föl. Egyenlőre az, az elektromos járművek nagy többsége Japánból származik, a KF befektetések nagy többsége, valamint a képességek, munkavállalók, készségek fejlesztése egyelőre nem úgy alakul, nem úgy fejlődik, ahogyan szeretnénk, s ha ez így marad, akkor bizony kicsúszik a kezünkből ez az ütőkártya hiába ö, fognak elekt elektromos gépjárműveken, elektronikus csodákkal járni a járművezetők, hogyha azokat nem Európában gyártuk le. le. Az európai iparnak igenis intézkedéseket kell foganatosítani, és ez részben az állami támogatásokra is vonatkozik. Mindenképpen olyan feltételek között kell megvalósítanunk az állami támogatások teljes skáláját, hogy a haszonélvezők Európában legyenek hogy az, ami a múltban történt, az, és más szakágakban, az ne gyűrűzzön be ide a gépjármű ágazatba. A kereskedelem kérdésére rátérve, a nemzetközi kereskedelem egyik szegmenséről van szó, amely két élő karnak mondható, hiszen először a gyártók, a, a, a úgymond a magas vagy jó kategóriás autók gyártói eltérő véleményeket és érdekeket képviselnek, mint a közepes vagy alacsony kategóriájú gépjármű gyártók. Itt az érdekek megoszlanak tehát, eltérőek, nem a tagállamok érdekei eltérőek, hanem a vállalatok érdekei eltérőek, és ezt figyelembe kell venni, amikor a szabadkereskedelmi megállapodás tartalmi részét határozzuk meg. További gondolat. Az Európai Unió szakpolitikájában konfliktus vélünk felfedezni, amikor a szabadkereskedelmi megállapodások bilaterálisan valósulnak meg. Miért? Mert vannak olyan vállalatok, amelyek igencsak nemzetközi kitekintésű ö, in, szervek, és amikor a nemzetközi tarifák felszámolásáról beszélünk, ez az egyik oldal, másrészt pedig a munkaerőpiac, regionális területi piac, igen eltérő jellegűek, tehát a nagy nemzetközi cégek és a munkavállalók regionalizált szociális jogainak megvalósítása két eltérő érdeket képvisel. Köszönöm. Is uh, Mr. Erik uh, uh Eric Erik Beflannak adom meg a szót, aki az Európai Autógyártók Szövetségét képviseli. Hat percben kap szót. Parancsoljuk. Thank you, Chairman, and good afternoon or good evening. Uh, five and a half minutes to speak about what we need with trade. is going to be very short, so I'm going to focus on a few elements. Na mindegy, néhány elemre szeretnék fókuszálni. Először egy-két megállapítás. A tagjaink globális játékosok, global playerek, és az egész világon szerte termelünk tehát eh, innen, ebből a perspektívából nézzük, hogy mit akarunk Európában csinálni. Kérjük a bizottságot, tagállamokat és a parlamentet, hogy legyen egyfajta konvergencia a politika és a gyártóbázis erősítése között ugye az iparpolitikában. Ezt mi nem látjuk igazándiból, lehet, hogy ez jobb lesz a jövőben, de fontos, hogy a két biztos beszéljen egymással és megállapodjanak a megfelelő elvekben, Később a bizottság egyfajta hatástanulmányt készít majd az eredményekről, hogy milyenek a tárgyalásnak, az FTA megállapodásnak vagy tárgyalásoknak az eredménye. Én ezt a hasonló prezentációt a KARS 2020-szal kapcsolatban a már az érintettek körében is megtartottam, tagállamokban, a bizottságnál, és hát olyan országok szerepelnek, amelyekről tárgyalunk a jövőbeni megállapodást illetően. Hát meg kell nézni mindenek előtt, hogy mi történik Dél-Koreában. Dél-Koreában most már a második évfordulót ünneplik, a legtöbben elégedettek ezzel, talán nem mindenki, de hát párbeszédre van szükség, hogy megértsük az ő álláspontjukat, és úgy látom, hogy nincs ott a megfelelő FTI szellem a, a, az alkalmazást illetően. Most nem fogok részletekre kitérni, mert hogy erre nincs idő, csak felsorolok néhány kérdést, és aztán nagyon örülnék, hogyha előbb-utóbb a részleteket is elmondhatnám, amik itt szerepelnek. Ezek most csak kiragadott példák, amelyekkel találkoztunk tehát a nem vámszerű akadályok, új akadályok megjelenése, meg gyorsan fogok beszélni, és megnézem, hogy milyen aggodalmaink vannak. Hát aggodalmaink ott vannak, hogy ö, van egy ilyen melléklet, ami azt a cél szolgálta, hogy segítsen az iparnak a piaci penetrációban, meg hogy hosszú távú kapcsolatokat biztosítson a koreaiakkal, és hogy ott meg tudják valósítani az idevágó szabályokat. Na most hát most vannak mindenféle ilyen kis kapuk ebben az egészben, ilyen loophole-ok, mert így aztán jogilag nagyon nehéz ezeket a kérdéseket feltenni. A koreaiak másképp gondolkoznak, más az értelmezésük. De hát az élet ilyen, noha ez nem elfogadható, de hát ezzel együtt kell tudni élni a koreaiak elfogadják ezt, vagy, meg aztán a bizottság kényszerítheti őket, hogy, hogy változtassák meg a hozzáállásukat, de hát most erre nem nagy kilátás van. Lesz szeptember 15-én egy találkozó, és akkor hosszú listát adunk majd a bizottságnak a nem vámjellegű akadályokról, amelyeket a jövőben el kellene kerülni. De hát mielőtt a bizottság ezt megkezdi, át fogom adni ezt a listát Hát akkor most az új, új jakról, Japán, nagyon röviden. Két tárgyalási forduló volt már, az ipar egy listát ő, dolgozott ki a prioritásokról, úgy gondoljuk, hogy ez elérhető és nem túlzott, és egy év után a bizottság majd ő, leltárt készít, hogy most Japán teljesítette ezt vagy nem. Ez a folyamatos kommunikáció ideje, mindenféle információt biztosítunk, és várjuk az eredményt. Úgyhogy nem szeretnék a listán végigmenni, de, és azt hiszem, hogy ez érdekes az önök számára is, az Egyesült Államokról is ejtünk néhány szót. A bizottságbeli kollégák eh, nagyon sokan most járnak éppen Washingtonban, most folyik az új tárgyalási forduló, az első, és eh, ez az első forduló Remélem, hogy lehetővé teszi az érintetteknek, hogy egy kicsit megértsék, jobban megértsék, hogy hova tartunk. Aztán a második forduló majd októberben lesz, gondolom az már ö, ö, sokkal ö, részletesebb, illetve sokkal fontosabb lesz az iparunk, iparágunk számára, és akkor meg kell nézni, hogy mi az, amit várhatnak tőlünk. Hát mit tettünk eddig? Nagyon röviden a hatástanulmánya a bizottság hatástanulmánya azt mondja, hogy ez egy igazi lehetőség az iparunk számára, úgyhogy miért ne ragadjuk meg. Mindeddig prezentációkat tartottunk, Washingtonban részt vettünk a közös APC, AKC területeken, bizottságban, és kérjük, hogy egy átfogó, komprehenzív megközelítést alkalmazzon a bizottság. Ez egy egyedi vállalkozás, itt nem csak kötelező dolgokról beszélünk, hanem a konvergencia kérdéseiről, a vám kérdései, és a legfontosabb két kérdés az az, hogy nem arról van szó, hogy csak eltöröljük a vámokat, és ne csináljunk semmit egyebet, hanem ezt a két dolgot egy időben kell elvégezni. Hát 6 percem van, és ez az, ami nagyon komoly kihívás a tárgyalók számára, az ipar számára. Nagyon sok munka vár ránk, készek vagyunk, vállaljuk ezt, ha van értelme. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm, nem először hallottuk az Európai Autógyártók Szövetségét, és akkor most Visszatérünk a mi bizottságunkhoz, és az első árnyékjelentés felelős Gladfelder Béla a néppártól, és röviden kérem, hogy kettő percben szóljon. Miközben a világon az autóértékesítés folyamatosan növekszik, közben az európai értékesítés egyre nehezebb, Eh, ez arra utal, hogy az, Európa, hogy az, Európa, hogy az európai autóipar a jövőben eh, sokkal inkább exportorientált kell, hogy legyen. Tehát a termelésének lényegesen nagyobb részét kell majd exportálnia. Ehhez viszont jelentős mértékben eh, növelni kell a, a versenyképességet is, és szembesülni kell azzal a kihívással, hogy a, a fejlődő országokban, a versenytársainknál is Eh, egyre több és jobb autót fognak gyártani. Eh, sajnos eh, szerintem tapasztalható az, hogy ami a, az elektromos, a hibrid és a plug-in technológiákat illeti, itt egy kicsit elakadt, e, elaludtak az európai autógyártók. Tudva levő, hogy a, hát nevezzük meg a Toyota már közel 5 millió ilyen gépkocsit értékesített a világon, ha valaki a brüsszeli repülőtérről bejön ide az Európai Parlamentbe, akkor azt látja, hogy minden héten több és több Toyota hibrid és autó fut a, brüsszeli utakon is. Az elmúlt három évben szinte a nulláról 3%-ra nőtt Európában a hibrid autóknak az értékesítése, és látjuk, hogy megjelennek most már a, a plug-in hálózatról tölthető hibrid autók is. Tehát itt egész biztos, hogy az európai autógyártóknak nagyon gyors változásokat kell majd a termelésükben végrehajtaniuk, mert le fognak maradni. E, egyébként szerencsére erre ösztönzi őket természetesen a gépkocsik CO2 kibocsátására vonatkozó e, uniós előírások is, hiszen a gyártók nagy többsége azon az állásponton van, hogy ezeket az előírásokat csak akkor fogják tudni teljesíteni, hogyha a hibrid és elektromos gépkocsikat is fognak gyártani. Én nagyon támogatom egyébként a jelentéstevőt abban, hogy a különböző az iparunk számára nehézségeket okozó WTO és szabadkereskedelem ellenes praktikákkal szemben föllépjünk. Így például ebből az elektromos autógyártás szempontjából nagyon fontos a ritka földfémeknek a kérdése, a kínai exportkorlátozások, ezt feltétlenül érdemes lenne ebbe a jelentésben is megemlíteni, illetve például utalhatnánk arra, hogy a nagyon szofisztikált importvédelmi intézkedések mellett vannak de egészen egyszerű durva intézkedések is, mint például, hogy Oroszország az importált autókra külön adót vezetett be. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Murphy kollega. Köszönöm. Igen, először is nagy érdeklődéssel hallgattam a képviselőket, a különböző szervezetek képviselőit, ugyanis hát ez az egyik kulcs, kulcs területe az európai, illetve az amerikai válságnak. Bárhova megyünk, mindenütt ezt látjuk, ugye alacsonyak a vérek, szűnnek meg a munkahelyek, és Éppen ezért ez egy fontos eszköz lehet, hogy a, az európai autógyártók egy hasonló struktúraváltást hajtsanak végre. A második dolog, hogy van itt egy probléma, hogy számos esetben túl nagy a kapacitás, túlkapacitásról beszélünk, és hát ezt nem lehet a nemzetközi kereskedelem növelésével megoldani, hanem a két kulcs problémát kell megoldani. Az egyik azok a megszorítások, hogy nagyon három millió autóval többet lehetett volna gyártani, hogyha nincs, nem kerül sor ezekre az intézkedésekre és a másik nagyon fontos kérdés, de ez sem fog megtörténni, az, hogy lemondjanak a nyereségről az ipar struktúraváltása érdekében és a közlekedésbe, a közösségi közlekedésbe történjenek befektetések. Tehát ez egy tökéletes struktúraváltás lenni, de hát a jelenlegi autógyártók nem mutatnak semmi jelet arra, hogy ezt meg szeretnék tenni. Köszönöm, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy még plusz időt is biztosítottak számunkra, és akkor most angolul fogjuk folytatni a munkát. I yes, yes. <laughs> just to make your life harder. You yes, are I know my that. so thank, thank you for favorite the favorite uh, target. Thank you for the presentation. You know